A lengyel parlament tagjait is üdvözölni szeretném, különösképpen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottság alelnökét a lengyel parlamentben, Pomaida urat, és további két ö, tagot ebben a lengyel szakbizottságban, Heigler és Garbonski képviselőket. Köszönetet szeretnék mondani továbbá a Castilla-La Manchai vidékfejlesztési miniszternek, José Luis Martínez Guerrónak. Mindenkit üdvözlök, és köszönöm, hogy ellátogattak ide, hogy meghallgassák eszmecserénket. Tisztelt kollégák, különböző alkalmak voltak az elmúlt hónapok során arra, hogy foglalkozzunk a kap jövőjével kapcsolatos témával. és most már a vita lényegéhez érkeztünk. Az a felelősségünk ugyanis ma, hogy egy közös mezőgazdasági politikát hozzunk létre, amely megfelel polgáraink sokrétű várakozásának, és ezzel szembesülni tudunk majd az új globális kihívásokkal, amelyek a modern társadalmat érintik. A környezet megőrzése, az élelmiszerbiztonság, az állatjólét, a termelés minősége, ezek a kulcsszavak, és ebben az összefüggésben a mezőgazdaságpolitikának a következő években kulcs szerepet kell játszania. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy továbbra is korszerűsítenünk kell a közös mezőgazdaságpolitikát, kiindulva a 92-es reformból, amely aztán 2003-ban a Fischler reformmal folytatódott. Egy ambiciózus reformot kell kidolgoznunk, amely képes a mezőgazdaság hozzájárulását a vidéki területeken valorizálni, a nagy kihívásoknak megfelelni korszakunkban. Képesek kell, hogy legyünk a közjavak előállítását kompenzálni a mezőgazdasági dolgozók számára, és azt összekapcsolni a környezetvédelmi fenntarthatósággal, hogy a mezőgazdasági tevékenységet fenntarthatóvá tegyük Európa egész területén a jövőben. A piaci kockázatok, a minőség védelme, az eszközök kifejlesztése, csak egyesek azok közül az utak közül, amelyekre rá kell lépnünk a jövőben. Európa nem mindig tekinti prioritásnak ezeket az alapvető eszközöket, ahogyan erről tanúskodott az a fontos parlamenti munka is, amely lehetővé tette számunkra, hogy az Európa 2020-as dokumentumban kérjük, kérjünk lényeges módosításokat e tekintetben. A szakbizottságunk, valamint az egész parlament kijelentette, hogy Európa vezető szerepet akar játszani ezen nagy kihívások leküzdésében, és nem mondhatunk le arról, hogy erre, ezen a fontos területen beruházunk, amely prioritást jelent. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével pedig egy történelmi korszakba léptünk, amikor is az együttdöntési eljárás hatája kiterjedt a mezőgazdaság területén, és a parlament részére aktív szerepet biztosít ez a jogalkotási folyamatban. Így módon megerősíthetjük azon döntések demokratikus profilját, amelyeket a jövőben hozni fogunk. Meg vagyok győződve arról, hogy a mai meghallgatás helyes alkalom arra, hogy eszmecserénket ezen a talajon folytathassuk, és a megfelelő kiinduló pontokat adjuk a jövőbeli vitához, hogy egy olyan mezőgazdasági politikát alakítsunk ki, amely megfelel a társadalmunk kihívásainak ezen a területen. Át is adom a szót George Lyon jelentéstevőnek, és mindenkinek jó munkát kívánok. Tiéd a szó, George. Uh, thank you, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán visszhangoznom az ön bevezetőjét, hogy nagyon várom az aszmecserét, és már is köszönöm azoknak a kollégáknak, akik válaszoltak a munkadokumentumra, amelyet néhány héttel ezelőtt mutattam be. Úgy tűnik számomra, hogy a KAP reformja a közösségnek és eznek a bizottságnak egy nagyon nagy kihívást jelent. Remélem, hogy sikerül felnőni a feladathoz, és valóban sikerül majd egy új kapot rétrehozni a 21. században, azért, hogy a kihívásoknak megfeleljünk. Először is azzal kezdeném, hogy a kihívásokat felvázolom, amelyeket a dokumentumomban már megtettem, és hogy bemutassam, hogy hogy tudunk ezzel a, ezekkel a kérdésekkel megbirkózni. Az első kihívás az a gazdasági és a pénzügyi válság, és itt a költségvetésről, a költségvetés nagyságáról van szó, és hogy Európa számára és a kap számára milyen összegeket határoljanak el. A másik kérdés az, hogy mindegyik tagállamban igazságosan, és a gazdálkodókkal kapcsolatban is igazságosan járjanak el. Ezzel a kihívással is meg kell birkóznunk, és megoldásokat kell javasolnunk. A harmadik pedig a az ENSZ élelmezésügyi szervezetének a munkájában segíteni. Nem először történik az, hogy az igényeknek ki kell elégíteni, és a mezőgazdaság mindig is fel, nőni, e, fel tudott nőni ehhez a feladathoz. De a képességeinket behatárolja az éghajlatváltozás, a, a víz tartalék és a többi, de minden esetre bármilyen fajta energiáról van szó, az behatárolt. Nem úgy történik, mint korábban lehetett, hogy, hogy hozunk egy pár energiával kapcsolatos törvényt, és akkor sikerül ezt az energiát megtartani. Most már fenntartható módon kell ezt tennünk, és ez egy valós kihívás E, része ennek a e, kihívásnak, hogy e, a politikának a központi vonalata a fenntarthatóság. És nyilvánvalóan a környezetet meg kell őrizni, a biodiverzitást is, tehát a, a sokféleséget, és hogyha túl akarunk, több igénynek akarunk, keresletnek megfelelni, akkor ezekre különösen kell fegyelni és ne felejtsük el, hogy a kap az új kifihívásokban lévő válaszokban a megoldást nyújtja, nem pedig a problémákat. Az EU 2020-as stratégiájában mindegy, hogy éghajlatváltozásról van szó, vagy környezetbarát termelésről, a mezőgazdaságnak nagyon fontos a szerepe, és a gondolkodásunkban is bizonyítanunk kell, hogy vannak válaszaink a 21. század problémáira, és ki kell jelentenünk, hogy a mezőgazdaság az az egyik megoldás, nem pedig a probléma. Ugyanakkor a kihívások mellett a kapnak a hagyományos szerepét is el kell játszania. Nyilvánvalóan a kereskedelmi partnerekkel, mint az Egyesült Államok továbbra is versenyben kell lennünk, és nyilvánvalóan a mezőgazdaság az mindegyik európai tagállamot érint, mindenütt vannak termőföldek, tehát a jövőben is a hagyományos szerepet kell eljátszanunk, és nyilván elegendő élelmiszert kell termelnünk, és a jólétre is figyelnünk kell. Az EU fogyasztóknak az ellátása nyilvánvalóan egy alapvető feladatunk. Nos, tehát ezek a kihívások, és remélem, hogy az itt lévő hat szakértő az tud válaszokat adni, és aztán remélem, hogy a kollégáim is majd tudnak válaszokat adni a kérdésekre, és várom az eszmecserét. Köszönöm. Molto bene, grazie George Lyon. Köszönöm szépen George Lyon a bevezetődet, és rögtön meg is adom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Tassos Hanoitisnek, tiéd a szót, Tassos. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy röviden beszámolhatok a kap perspektíváiról 2013 után azokról a perspektívákról, amelyet a parlament megnövekedett szerepe egyértelműen befolyásolt. Korai lenne még konkrét javaslatokról beszélni. A, a kap iránya egy nyilvános vitából ered, amely lényegében két kérdés csoportosul, hogy vajon kell-e a C betű, a K a kapban, és hogyha kell-e, kell -e EU, e, EU széles politika, és miként támasztja ez alá a kettes e, pillért. Az DG Agritól e, jövök, tehát pozitív választ adok mindkettőre. A kap már a 90-es évek óta sikeresen látja el szerepét, azaz, hogy alkalmazkodik a kihívásokhoz. Milyen kihívásokkal nézünk szemben ma? Szerintünk Ezeket az az, az igény e, írja le, hogy a mezőgazdaságnak alkalmazkodnia kell a klímaváltozáshoz, a gazdasági válsághoz, valamint a szűk, szűkös e, költségvetés forrásokhoz. Rövid felszólalásomban e, az első két ösztözőről szeretnék beszélni, a gazdasági válságról és a klímaváltozás által okozott kihívásokról. Az első kérdés az, hogy vajon mindkét ösztönző releváns a kap jövőt illetően, különösen a fejlődés kérében a mezőgazdasági árak tekintetében, valamint a termelés növekedése és visszaesése kérdésében. Sokkal jelentősebb hatást gyakorol ez a gazdaságra, mivel sokkal nagyobb befektetés költségekre van szükség, és a sokkal nagyobb élelmiszerbiztonság pedig azt követeli meg, hogy mindenképpen tekintetbe vegyük a klímaváltozást is. Hadd térjek ki arra, amit Lion kollega is mondott, arra számítunk, hogy a következő 40 évben 70%-kal kell növelni a termelést, bár az elmúlt 40 évben 108%-ban növekedett. Tehát nem a növekedés az, ami a legnagyobb kihívás, hanem az ellátás kihívás, amire válaszolnunk kell. És erre a kérdésre az a válasz, valamint arra, hogy mindkét, vajon mindkét ösztönző összefügg-e a kap jövőjével, az kiterjed azokra a megközelítésekre is, amelyel a különböző eszközöket meghatározzuk. Mindkét ösztönző releváns szerintünk, és úgy is hiszük, hogy a közvetlen kifizetések kettős szerepe továbbra is fontos lesz, hiszen a jövedelem támogatást jelent, valamint termelési támogatást. Azok, akik azt gondolják, hogy hosszú távon csak a klímaváltozás lesz releváns, azok azt gondolják, hogy a közvetlen kifizetések nem szolgálják a közjavakat. A közvetlen kifizetésnek kell a kap jövőjének a központjában állni, ezt össze kell hangolni a javak megtermelésével, és amint azt ellenzésekből is láttuk e, a DG Agriban, ez a, ez a két tárgy kiegészíti egymást, és nem igazán függnek a szakpolitikáktól. A kap hiányában lenne továbbra is mezőgazdasági termelés az EU-ban, de sokkal koncentráltabb lenne. Ez a termelés sokkal kevésbé szolgálna a közjavakat, és sokkal nagyobb terhelés, megterhelés jelenteni a, a környezetre, területeket el, el, elhanyagolnának. A kap viszont sokkal nagyobb területi és környezetvédelmi egyensúlyt teremt. Ezek a megfigyelések összefüggnek a KEP jövőjével is, és új dimenziót jelentenek a gazdasági válság után, amely pedig kumulatív bevételkiesést okozott a gazdáknak 2008-2009 során, és eltörölte a reformok összes eredményét 1994 után. El kell itt mondanunk, hogy ez, ennek a fejleménynek semmi köze a mezőgazdasági politikákhoz, és nagyon kevés köze van a a, a piacfejlesztés kérdésében. Össz egybeesik azonban a nagy árakkal, és paradoxként jelenik meg, de meg elmagyarázza, hogy milyen élelmiszerválság és milyen álválság alakult ki, és ezek lefestik azt, hogy milyen drámaian visszaestek a termelőjárak ezért két, két, kettős prés alá estek, a, kettős prés közé kerültek a termelők, mind, mind a három ö, termelői piacon, a mezőgazdasági energiaterméke és a fémpiacokon. Ez nem, nem igazán áll minden szektorra, de sokkal jobban másokra. Az EU mezőgazdasága a legegyértelműbb ilyen ágazat megmutatja, hogy mennyire szükséges fenntartani hagyományos piaci intézkedéseket, amelyek biztosítják a termelés biztonságát. De olyan kérdéseket is felvet a élelmiszerlánc funkció, működéséről, hogy vajon kellenek -e célzottabb biztonsági intézkedések és kockázatkezelési intézkedések a kapban. Ugyanezek a fejlemények kapcsolódnak az egységes kifizetési rendszer jövőjéhez is, amely megte- megteremti a jövedelmi biztonságot a gazdáknak, és elősegíti ezzel egyidejűleg a közjavak eh, ellátását, amelyek a mezőgazdaságból származnak. Hogy, hogy az, azért, hogy ez a rendszer megfeleljen a 2013 utáni célkitűzéseknek, és egyidejűleg megtartsa azt, amit már elértünk, Szükségünk lesz arra, hogy további kiigazításokat vizsgáljunk meg a harmonizáltabb támogatási rendszer érdekében. Továbbá nem lehet olyan elosztási rendszert elképzelni, amely történelmi termelésen alapszik, hanem a konvergencia felé kell haladnunk a gazdák és a tagállamok között. Ennek érdekében azonban külön nehéz kérdéseket kell megválaszolnunk az időzítés, a konvergencia tekintetében, figyelni kell venni a, a, a jövedelmeket és az <clears throat> hátrányosabb területeket, át kell íverni a, a, <clears throat> a rést a jövedelmi különbségek között. Szerintünk foglalkozni kell még két alapvető szükséggel. Az egyik az alapvető jövedelmi támogatás, és a másik a közjavak ellátása, amely lehetővé teszi a vidékfejlesztési intézkedéseket, amelyek e, a klímaváltozási prioritásokat kezelték, hogy továbbra is fontos szerepet játszanak a kapreform szerepében, kapreformban, az, az e, mezőgazdasági kiigazításban, és lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy megválaszták azokat az eszközöket és az intézkedések leghatékonyabb csoportját, amelyek elősegítik a saját közösségeiket és saját mezőgazdaságokat. Összefüggés, összefoglalásul a kap intézkedések széles köre szerintünk továbbra is szükséges lesz azért, hogy a jövőben meg tudjuk teremteni a közjavak előállítását, és annak érdekében, hogy a nagyobb célokat elérjük. Először is azt, hogy megfeleljünk az élelmiszerbiztonsági aggodalmaknak, hogy fenntarthassuk a mezőgazdasági termelési szintjét, anélkül, hogy nem <clears throat> befolyásoljuk a termelés minőségét valamint, hogy mind a fenntartható mezőgazdaság mind három aspektusát elősegítsük, a gazdasági, a környezetvédelmi és a szociális. Köszönöm szépen! Molto bene, grazie Tasso Sonyori. Köszönöm szépen, Tessos Haniotis. Fontos, hogy ezzel az ambiciózus projekttel úgy induljunk, hogy világos elképzeléseink vannak azt illetve, hogy mit kell tennünk. Kezdődjön tehát meghallgatásunk első része, és ezt úgy kezdjük, hogy a gazdálkodóknak és a vidéki szervezeteknek, közösségeknek adunk először szót. Elsőként Gerdzon Zonleitner kap szót, a KOPA alelnöke. Kérem, szóljon hozzá a vitához, tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm az alkalmat, hogy az európai gazdálkodók látásmódját be tudom mutatni a KAP 2013 utáni jövőjét illetően a KAP dinamikusabb és modernebb, mint a híre, hiszen 92 óta mérehatóan reformálták ezt a politikát. Az európai mezőgazdaság bebizonyította, hogy rugalmasabban meg tud felelni a társadalom elvárásainak, ugyanis az európai mezőgazdaság az élelmiszerbiztonságot jelentősen javította, a gazda, gazdálkodók ö, nagyon magas szintű környezetvédelmi és állatjóléti intézkedéseket tartanak be. Konzekvensen orientáltunk a piacokhoz is, a mezőgazdasági politikában nagyon sok mindent elértünk, jó úton vagyunk, és 2013 után is ezen az úton kell járnunk, anélkül, hogy erről az útról letérnénk körülbelül 40 millió embernek ad munkát a mezőgazdaság kis- és középvállalatokban, főként a vidéki területeken. A mezőgazdasági ágazat a vidéki területek sokszínűségét felelős, és a lakosságnak és sok vendégnek, turistának vonzó és sokrétű kulturális tájat is kínál ezáltal. Miáltal lehetségesek ezek a szolgáltatások? sajnos nem egyedül a fogyasztói árak révén, hiszen a 90-es évek közepétől a fogyasztói árak 47%-kal nőttek, a termelői árak azonban csak 27%-kal növekedtek. Hogyha kizárólag a piacra hagyatkoztunk volna, akkor az európaiak a multifunkcionális mezőgazdaságot, amit a legtöbb európai ö, igenel, nem tudta volna fenntartani. A multifunkcionális szerepét a mezőgazdaságnak fenn kell tartani, és ehhez megfelelő pénzügyi eszközt is rendelkezésre kell bocsájtani. Az Európai Bizottság egy nemrégében közétett tanulmányában bemutatta, hogy milyen következményei lennének az első pillérből folyósított kifizetések csökkentésének. Idézem. Az első oszlopból folytatott csökkent, kifizetések csökkentése ahhoz vezet, hogy a főtermelési helyeken növekszik az intenzív földhasználat, a marginalizált területeken pedig elhagyják a mezőgazdasági termelést. A gazdálkodók száma ezáltal csökkenne, és a mezőgazdaság, illetve nem mezőgazdasági között ö, jövedelem továbbra is ö, nőne. Csak 40 50%-a a gazdálkodók jövedelme a más összevethető ágazatban dolgozók jövedelmének. Éppen ezért van szükség kompenzációs kifizetésekre. A gazdálkodó jövedelmének majdnem a fele az első pillérből származó kifizetésekből származik. És ez azt bizonyítja, hogy a gazdálkodók az élelmiszertermelés, illetve az egyéb szolgáltatások területén teljesített munkájukért alul fizetettek, és tovább fejlődésük is veszélyeztetett új kihívásokkal konfrontálódik most a mezőgazdaság. Az éghajlatváltozás révén fenyeget az élelmiszer termelés csökkenése, ugyanakkor viszont a világ népessége növekszik. Egyre erősebb a piaci orientáció, és egyre erősebbek a piaci ingadozások, valamint a vállalati kockázatok. mik, tehát a következményei ennek a 2013 utáni mezőgazdasági politikára. A kap alapstruktúrája az első és a két, a második pillér finanszírozása megfelelően fenntartandó. A kap 2013 utáni kiigazításának a gazdálkodók gazdasági helyzetének erősítésére kell koncentrálnia, pozíciójukat az élelmiszerláncon belül javítani kell, versenyképességüket erősíteni. Új specifikus intézkedésekre van szükség, hogy az erősödő ár árvolatilitást a piacokon, valamint az éghajlatváltozás kihívásait meg tudjuk oldani. A Kopa a következő négy szempontot mutatja be. A kap tekintetében elsőként az, első, az európai gazdálkodóknak Biztosítani kell a piacok stabilabb működését, az ár volatilitás és a piaci kockázatok növekednek. A válság a különböző mezőgazdasági piacokon az elmúlt másfél évben világosá tette, hogy a politika csak korlátozott eszközökkel rendelkezik, hogy ellenhasson ennek a tendenciának. A COPA és a kozeka ellenzi a piaci intézkedések további leépítését, mivel a válti kockázatok növekednek a mezőgazdasági piacokon, és éppen ezért új intézkedésekre van szükség. A a jelenleg különböző eszközökről vitázik, amelyek hozzá tudnak járulni a piaci kockázatok csökkentéséhez. Elsősorban a termelő szervezeteket kell erősíteni, biztonsági hálókat kell kiépíteni, és kompenzálni kell a jövedelem kieséseket, harmadsorban pedig adóügyi intézkedéseket kell bevezetni tagállami szinten. Ezen kívül a gazdálkodók pozícióját az élelmiszerláncban erősíteni kell a következő intézkedések révén. Felül kell vizsgálni a versenypolitikát. A piaci erők a szupermetek és a mezőgazdaságok között, mezőgazdaság között ö, teljesen veszítették egyensúlyukat, átláthatóságra van szükség az élelmiszerlánc különböző szakaszaiban. Az értékesítést támogatni kell, modern intézkedésekre van szükség az export támogatás területén, minőségpolitikára és címkézési politikára, hogy a fogyasztókat vásárlási döntéseik során orientálni tudjuk. Szükség van a versenyképesség javítását szolgáló intézkedésekre is, hogy az új kívásokkal jobban tudjunk szembesülni, és ehhez a következő intézkedéseket javítjuk, javasoljuk. A második pillérbeli intézkedések erősítése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kutatás, a társadalmi szolgáltatások elismerése, mint az természetes élőhelyek megtartása, a biodiverzitás és a fenntartható kezelése a vízkészleteknek. Negyedsorban a közvetlen kifizetések rendszerét is javítani kell, mi a helyzet ezek továbbfejlesztésével? Ez az egyik legnehezebb kérdés a KAP számára 2013-at követő időszakban. Az új EU tagállamok egységes területalapú támogatást követelnek az egész EU-ban. Az EU költségvetés emelése nélkül ez hatalmas pénzügyi eltolódáshoz vezetne az EU-n belül. Nekem az a véleményem, hogyha egy igazságos rendszert kidolgozunk, ez lesz jó minden tagállam gazdálkodói számára. És így például objektív kritériumokra alapozhatnánk a kifizetéseket, amelyek tükrözik a közjavak nyújtását, ugyanakkor a különböző feltételeket és költségeket is tekintetbe veszik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az EU mezőgazdasági politikája gyakran túl drágának tűnik a nyilvánosság számára, csak a költségekről beszélünk, de a teljesítményről, a szolgáltatásokról nem. Mi úgy vélem, hogy a politika és az ágazat a közös európai mezőgazdasági politika hasznát be kell mutatnunk a társadalom és a fogyasztók számára, azaz ez egy hatékony, ízletes, biztonságos élelmiszer előállítás, attraktív, gondozott kultúrtáj, stabil, vidéki területek, béke és szabadság, valamint demokrácia, prosperitás Európában. Az EU költségvetésében szereplő források tehát nagy haszonnal járnak valamennyünk számára Európában. Köszönöm a figyelmet. Molto bene, grazie. Köszönöm, mondja az elnök. folytassuk, továbbra is a gazdálkodóknak és vidéki közösségeknek adván hangot. Rafael Hernández hívom fel, aki a Via Campesina elnökségi tagja, övé a szót. Tessék, Rafael! presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a mezőgazdasági bizottság tagjainak is, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy az európai koordinátoron keresztül, hajszlinkoron keresztül is kapcsolatban lehettünk. Ez egy nagyon jó alkalom, amelyet ki szeretnénk használni. Először is azért, hogy az embereknek a tudatát felhívjuk arra, hogy a 27 tagállam gazdálkodóit milyen szervezet képviselő. Rá szeretnénk mutatni, hogy mennyire fontos számunkra a javaslatainkat bemutatni, ugyanis nagyon fontos időponthoz értünk el, amikor is a feladatainkat, felelősségünket gyakorolni tudjuk. Ugyanakkor másoktól azt kérjük, a parlamenti képviselők től itt a mezőgazdasági bizottságban, hogy a saját felelősségüket is teljesítsék ki, és javítsanak az európai gazdálkodók helyzetén. az európai szakpolitikának politikáknak egy részének a végére jutottunk most, és ezek közül soka nem volt sikeres, és a gazdálkodókat kár érte ennek eredményeként. Ezért nagyon fontos, hogy említsük, hogy bizonyos célkitűzéseket elértünk, az életszínvonal az emelkedett, hozzáfértünk, a, fértek a fogyasztók javakhoz, ugyanakkor előregedik a társadalom, és egyre több fiatal fordulna a gazdálkodás felé. Ezért javaslatunk van amely az élelmiszer biztonság kérdéséhez közel áll. Mi szeretnénk tovább lépni az úgynevezett élelmiszer szuverenitáson túl szeretnénk lépni, és azt szeretnénk, hogy 2013-tól kezdve a kap kifejezés ne legyen az egyetlen kifejezés, amelyet használnak. Szerencsénk, hogyha ez a kap, nem a kap, hanem a kaf lenne, tehát a közös mezőgazdasági és élelmiszerpolitika. E, azért, hogy láthassuk, hogy a kihívásoknak hogy tudok megfelelni. Ezeket a kihívásokat már a 2020-as programban felvázolták. Az éghajlatváltozás, e, egy gazdasági és, fent, és e, környezetvédelmi modell, modell amely felta, fenntartható. Európában nagyon sok munkanélküli van, és szeretnék, hogy a bezőgazdaság az munkahelyeket biztosítson az embereknek meg kell vizsgálnunk azt, hogy miért termelünk, kinek termelünk, és hogyan termelünk. Akkor nézzük az elsőt, hogy miért is termelünk Európában. Azt hiszem, nyilvánvaló a válasz, hogy ö, a saját lakosságunkat akarjuk először is ö, táplálni. Ö, ugyanakkor ö, hosszú távon arra is kell figyelni, hogy az export az nem maradjon fenntarthatatlan. Aztán hogyan termelünk? És ki termel? Nyilvánvaló, hogy a kis családi gazdaságok tudnak leginkább megfelelni ennek a kihívásnak. Az élelmiszer inkább egy politikai kihívás, és nem technológiai kihívás a termelésnek a túlságos növelése nem hasznos. Itt ezen a fórumon politikusokhoz szólunk, és épp ezért nekik kell válaszokat találni azokra az aggályokra, amelyeket mi itt megfogalmazunk a kap keretén belül tudnunk kell tehát azt, hogy hogyan fogunk termelni, és fontos szem előtt tartani, hogy a prioritás az, hogy az éghajlatváltozással, a globális felmelegedéssel foglalkozunk, és a biodiverzitás megtartására is figyeljünk. Meg kell nézni, hogy milyen modellre van szükség. Először is egy stabil, eh, stabil árakat kell biztosítani a gazdálkodóknak azért, hogy megélhessenek a eh, munkájukból. Mint ahogy a bizottságnak, a képviselő, az Európai Bizottságnak a közleményében láthattunk, eh, Európában jobb élelmiszerláncra van szükség. Épp ezért biztosítani kell, hogy a a nagy szupermarketeknek a domináns pozícióját megszüntetjük. Tehát egy új keret kell, amelyben szabályozottságra van szükség, amely a termeléssel foglalkozik. Tehát ez itt a legfontosabb. Aztán új irány kell találni a termelésnek, és növelni kell azokat a termelési területeket, amelyek hiány, tehát deficitesek tehát meg kell vizsgálni az egész e, élelmiszerláncot, jobb elosztásra van szükség. És hogy ezt elérjük, nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági e, e, állat, állomány, halállomány, stb. számára meglegyenek a minimális árak. És ezért meg kell változtatni a jelenlegi versenytervényeket. Meg kell vizsgálni, az egész láncon keresztül, hogy a, profit termelés az egyenlő legyen, mert vannak, akik termelnek profitot, vannak, akik nem. Tehát a fair play, az igazságos szabályok szerint kell játszanunk. És ösztönöznünk kell a közvetlen kereskedelmet. Nagyon fontos, hogy bele, belevegyük azokat a normákat, amelyek mind a gazdálkodók, mind a fogyasztók számára jók. A, nyilvánvalóan nekik kell megmondani, hogy mit akarnak enni, és hogyan akarják ezeket látni. Hogyha megnézzük a a szupermarketek polcait, akkor láthatjuk, hogy milyen a szabatossági ideje, ami azt mutatja, hogy milyen hosszú ideig kellett utazni az árunak, hogy oda kerüljön erre a polcra. Az élelmiszer szuverenitás, amely nem autarkia, ami nem azt jelenti, hogy bezárjuk a, a határainkat, hanem azt jelenti, hogy mindenkinek megvan a joga, hogy azt termelje, amit aztán később el tud adni. A gazdálkodóknak tudni kell, hogy a gazdálkodás az önmagában is fontos, tehát hogy saját magunkat tudjuk táplálni, anélkül, hogy importra lenne szükség. Tehát minden régiónak épp ezért eh, jogot kell biztosítani arra, hogy megvédje saját magát az alacsony, eh, az olcsó importtal szemben. Ezért tehát eh, azt kérjük, hogy a, a vámok olyanak legyenek, hogy azok kiegyensúlyozzák az európai szinti árakat. Marokkóval kötöttünk egy kereskedelmi megállapodást nem régen, és az európai fogyasztók azok nem feltétlenül ezt akarják, hanem azt, hogy itt termeljék, termesszék az élelmiszert hogyha megnézzük a vámokat, akkor láthatjuk, hogy ezek nem, fogják, nem fognak az európai fogyasztók hasznára lenni. Ha megnézzük a banánt, amely 20 euró az Európai Unióban, és megnézzük, hogy Közép-Amerikában mennyi, akkor 3 dollár az ára. És ez azt jelenti, hogy az országoknak a társadalmi szövetét is kikezdi. Nem lehet kétfajta modellel működnünk, tehát alkalmat kell biztosítani arra most, hogy azokat a kritériumokat használjuk fel, amelyek jók az Európai Uniós termelésre. És és hogyha ez itt jó, akkor azon országokban is jónak kell lenni, ahol termelik ezeket az árukat. Tehát figyelembe kell venni másokat is. Épp ezért nagyon fontos, hogy rámutassunk arra, hogy ilyen intézkedések senkinek sincsenek a hasznára, sem nekik, sem nekünk hogyha megnézzük a, multinacionálisokat, akkor nyilván 5%-os 95%-os piac részesedést szeretnének, de hát azért ez lehetséges. A termelők csak 20%-at kapnak a piactól, és hogy hatalmas különbségek vannak az árrészségekben, 400-500 ezer. Tehát nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy folytatjuk a rendszerünket, ugyanakkor csak a jogosult, tehát a környezetvédelem szociális szempontokból jogos ö, ö, intézkedéseket hozzuk. Tehát a javaslatom nem csak a gazdálkodókat érinti, hanem fontos a szociális társadalmi szervezeteknek Európában, az egész civil társadalomnak. Volt, van egy mezőgazdasági élelmiszeri ö, nyilatkozat, és ez nem csak a gazdálkodók számára fontos, hanem e, Európa egészének számára. Bene, ringraziamo. Köszönjük szépen Rafael Hernándeznek, és most pedig Peter Kendallnak adom meg a szót, a Gazdálkodók Nemzeti Uniójának elnöke. Ő, tiéd a szó. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen először is a bizottságnak, hogy meghívtak az angol és velszi gazdálkodók Nemzeti uniójának elnökeként, de azt is köszönöm, hogy milyen melegen köszöntött engem a az Európai Parlament, és hogy kulcs szerepet vállal a kap jövőjének alakításában. Én magam is gazda vagyok, Cambridge és, ba, és no, no, London között 20 mérföldnyi területen gaz, gazdálkodok, és hosszú távú befektetéseim vannak, ez, pontosan tudom, hogy mennyi pénzt kell befektetni a gazdálkodásba, a kereskedelmi forrásokba, hogy hosszú távra tudjunk tervezni. Amikor George Lyons kihívásairól hallgattunk, amelyek nagyon fontosak, a, gazdák biztonsága érdekében, hogy tervezni tudjanak elő, előre, hogy előre tudjanak befektetéseket dönteni. Tudom, hogy hogyan lehet okosabban felhasználni a forrásainkat, a szénhidrogén gazdaságot azért, hogy szénhidrát alapú gazdaságot alakítsunk ki. Nem kapunk hangot a fülkében. Azt szeretnénk elérni, hogy a gazdaság alapvető szerepet váljon, vállaljon ezen kihívások megoldásában. De ahogy beszéltem a gazdákkal, az Egyesült Királyságban szinte mindenhol, és ismerem az Ír Gazdák e, Egyesületét, és azt szeretnénk előni, hogy ne függjünk a támogatástól. Jobb e, olyan helyre szeretnénk kerülni, ahol a piac tisztességesebben kezeli a gazdákat. Tudjuk, és különösen, amikor a pénzügyi válságot nézzük, eh, ahogy az érintett a gazda, eh, gazdaságot, az adófizetőknek kellett eh, kisegíteni a nem hatékonyan működő gazdaságokat. Ezért jobb utat kell találni ezeknek a piacoknak. A gazdák nem akarnak eh, függeni az adófizetők támogatásától. Sohasem akarnak függeni. A válság azonban a gazdákat is ér, érintette, ezért szükség van most erre a támogatásra, és valószínűleg a jövőben még sokáig szükségünkre lesz erre. El kell ismernünk, hogy a kap jelentő, jelentős előnyöket teremtett, és e- ezáltal előre léphettünk. És ez nagyon helyes is így, hogy elköteleztük magunkat azért, hogy exportintézményeket alakítsunk ki. A világszínpadon nagyon-nagyon gazdag eh, gazdasági blokk vagyunk mi, és eh, tudjuk stimulálni az európai termelést, és a többlettermelést el tudjuk adni a fejlődő piacokon, de ez nem csak hibás, de elkölcstelen is. És ezért jobb ö, eh, piackezelési módszereket kell tal- találnunk. Tudom ám, hogy amikor megnézzük a gazdaság jelentőségét és ennek előrelépését, akkor sokkal mélyebb vitát kell folytatni arról, hogy ne, ne, hogyan ne, ne torzítsuk a piacokat. És mielőtt az Európai Unió erről vitatkozik, higgyék el, hogy a, nézzük meg, hogy mi történt 2008-ban, hogyan, hogyan boldogulnának a gazdák az egyes pillér támogatása nélkül. És nézzük meg azt a protekcionizmust, amely ebből eredt. Nagyon egyetemen megmondták, és figyelmeztetek minket arra, hogy a világ országai sokkal protekcionistább politikákat alkalmaznak, felismerik, hogy a mezőgazdaságot nem bízhatjuk a piac törvényeire. Ezért hiszük azt, nagyon erő, erőteljesen hiszük azt, hogy az Európai Uniónak sokkal jobban kommunikációt kell kialakítani az adófizetők felé, és elmondani nekik, hogy miért van szükség mezőgazdasági politikára, egy erős politikára, és miért kellene az Európai, Európai Unióban közösnek lenni. Azt is hiszem, hogy ennek alapvető része egy közvetlen jövedelmi pályogatás, támogatás, egy egyes pillérő támogatás, és amíg különféle termelési szabályok vannak a világon, és, és ezek lenyomják a mi piacunkat, addig jogosultak vagyunk az egyes pillér jövedelmi támogatására. Van egy amerikai kereskedelmi blokk, amely stimulálja a termelést, de soha nem mondja meg, hogy mikor kell kevesebbet termelni. Ezért jogos az egyes pillérű támogatást. A mezőgazdasági piacok, amikor reagálnak arra, hogy mi történik a természetes környezetben, akkor jöhet a hét szűk esztendő és a hét bő esztendő utána, és a mezőgazdasági piacoknak ki kell egyenlíteni ezeket az elemeket, és azt a képességet, hogy bizonyos évekig túl sokat termel, máskor pedig kevesebbet. Az egyes pillér kifizetése alapvető fontosságú azért, hogy a bőesztendőkben tartalékolni tudjunk a szűkesztendőkre, amikor kevesebbet termelünk, de csak akkor tudok kevesebbet termel, termelni a, a, a, a földemen, akkor, hogyha az egyes pillér támogatása nagyon erőteljes az én, én gazdaságomban. Ezért fontos, hogy elkötelezzük magunkat azért, hogy kevésbé, keves, kevésbé függjünk az egyes pillér támogatásától, így kevesebb piacbedőlést tapasztalhatunk. Elismétlem tehát, szeretnék ellépni ebből az álláspontból, amikor a, a, oda, ahol gazdaságnak tisztességesebb piacokon kell fellépniük. És miként lehet ezeket a piacokat hatékonyabbá, hatékonyabbá tenni? Ez az egyensúly a 98-as termelők 47%-ának munkájából erről, és az az árés, amit a nagykereskedők elérnek, az teljesen aránytalan. És a piaci erő is aránytalan, és hogyha azt akarjuk, hogy a gazdák tisztességes részesedést kapjanak ebből a piacból, akkor ennek a piacnak hatékonyabban, tisztességesebben kell működnie. Vannak olyan e, területek, ahol a bizottság beavatkozhat. Mi az Egyesült Királyságban e, te, beszállítói te, e, szer, szer, szerződésekért kampányolunk, különösen a tejszektorban, amikor a, te, a kereskedők fel, felismerik, hogy a te, tejipari ágazat mennyire ért értékes, most azt nézik meg, hogy miként lehet ezt megvalósítani, a termelői szerződéseket, amely, amelytől, amelyel tisztességesebb árakat és termelést lehet elérni. Meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet elérni azt, hogy a gazdáknak e, fenntartható árakat tudjunk biztosítani hosszú távon, és, e, és, nem, és ezzel nem a szabad piacot kell letörnünk, csak a mi piacainkat kell tisztességesebbé tenni. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a címké, címkén mi szerepel, hogy a fogyasztók tisztában legyenek azzal, hogy milyen környezetvédelmi szabványoknak felett meg a termelés. az, az, a fogyasztóknak látniuk kell, hogy, hogy melyek az európai termékek, termékek európai szabványok szerint előállítva, és melyek nem azok. Ebben is jelentős befolyást gyakorolhatnak a gazdák. Végül pedig a finanszírozásról szeretnék beszélni, hogy visszatérhessünk a kapra és ennek jelentőségére. A kap túlélésének lényege a közös pénzügyi támogatás, a társfinanszírozás visszalépés lenne. És nagyon félek attól, hogyha az egyes költségvetések letörésével, a, a hozzájárulások kiegészítésével nyitva hagyjuk az ajtót a, a kapnak, és nagyon remélem, hogy az Európai Parlament felhasználja befolyását a lehető legnagyobb mértékben azért, hogy a, az, a szak, az a politika, amely a saját sikerének áldozata lett a 40, az elmúlt 40 évben, továbbra is alkalmazkodik az új kihívásokhoz. És ahogy George Lyon is mondta bevezetőben, nagyon nagy kihívások várnak ránk a következő 20-30-40 évben a demográfiai robbanással, ezért közös finanszírozás kell, és remélem, hogy az Európai Parlament a lehető legtöbb támogatást adja e, ennek érdekében. Köszönöm szépen, hogy felkértek a beszédre. Bene, grazie. Köszönjük Peter Kendelnek. És a gazdálkodók első blokkját Albert Jean Matt hozzászólása zárja, volt parlamenti kollégánk itt Brüsszelben. Brüsszelben. De Albert Édaszó. Köszönöm, elnök úr. Okay. Thanks. Dank u, eh, voorzitter. Ook dank voor eh, de... Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok önnek, hogy alkalmat nyújtott számomra, hogy részt vegyek ezen a meghallgatáson. Nagyon sok korábbi kollégámat látom itt, és örülök, hogy eszmét a KAP 2013 utáni jövőjéről. Először is gratulálni szeretnék a mezőgazdasági szakbizottság tagjainak a Lisszaboni szerződés hatályba lépéséért, ami által a kaptás jogalkotóivá vált a mezőgazdasági szakbizottság is, tehát nagyon fontos szerepet játszik. Ezt az én gazdálkodói szervezetem nevében mondom sokkal nagyobb a bizalmunk a parlamentben. Remélem, hogy a kap az önök kezében lesz, nem pedig a tanács kezében. Gratulálni szeretnék, elnök úr, amiért is erőteljesen tiltakozott, amiért a mezőgazdaságot, a zöldséggyümölcs termelőágazatot kizárták a nem régiben született Európa 2020-as stratégiából. Kár, hogy elveszett ez az alkalom, és ön joggal tiltakozott, és mi Természetesen támogatjuk az öntiltakozását, elnök úr. Nos, térjünk át a mai meghallgatás témájára. A kap elengedhetetlen, alapvető fontosságú az európai polgárok számára, a síkságon érő lakosok számára különösen. Látjuk, hogy a vidéken élő lakosság lélekszáma csökken. A gazdálkodók, zöldséggyümölcs termesztők pedig azok, akiknek sikerül életben tartani az európai sík vidékeket. És hogyha megnézzük, hogy hogyan dolgoznak, akkor láthatjuk, hogy a legmagasabb szinten működnek a világon, ami az állat jólétet illeti, az élelmiszer biztonságot, az élelmiszer minőséget, és a, gazda, a termékek és a regionális specialitások nagy sokszínűségét is biztosítják. A szövetség tagja az én országomban erős kritikával illették a költségvetés tal- talékait. A kapnak erre a kritikára megfelelő választ kell találni a jövőben. Tehát 2013 után egy megfelelő költségvetéssel kell rendelkeznünk a mezőgazdaság számára. Tehát teljes mértékben támogatom azt, amit a kopa alelnöke Zon Leitner úr mondott, valamint Peter Kendall. Ami pedig az én szervezetemet illeti, néhány megjegyzést szeretnék tenni a KAP 2013 utáni jövőjével kapcsolatban. A megújult kapnak kompenzálnia kell mindazt, amit a polgárok fontosnak tartanak, de amit a piac nem tud kompenzálni. Például a táj, a biodiverzitás és a többi. Ez bizony szolgáltatásokat feltételez a kereszt megfelelés keretében a második pillérben, és ezáltal hozzájárulhatunk a mezőgazdaság legitimációjának megerősítéséhez azzal a feltétellel azonban, hogy megfelelő forrásokat bocsájtunk az ágazat rendelkezésére. Tehát az első pillérből megfelelő pénzösszegeket kell rendelkezésre bocsájtani. Ez lehet a jó válasz arra, hogy elkerüljük a mezőgazdasági termőterületek csökkenését Az új mezőgazdaságnak ezen kívül kompenzációkat kell kapnia mindazért, amit a környezetvédelem érdekében tesz. Valamint a kívásoknak is meg kell tudnia felelnie, amelyekkel szembesülünk most Európában, nem csupán az élelmiszerek iránti fokozott igényt említeném, hanem a környezet védelmét is. Az előttem szóló kolléga helyesen említette, hogy számításba kell vennünk azt is, hogy mi történik most a világpiacon. Tehát a vállalatok, vállalatoknak nyújtott támogatás abszolút mértékben elengedhetetlen. A 2008-as márciusi Euróbarométer felmérés szerint az élelmiszer ellátást az európai polgárok a kap fő értékének tekintik. És a költségvetés ezen tételét nem illeti kritikával. Tehát a kap jelenlegi állapotát támogatják a polgárok sokkal inkább, mint ahogyan azt hinnénk. Egy harmadik fontos dolog a versenyképesség és az innováció a kap vonatkozásában. Ezek világos szavak, annak érdekében, hogy elérjük, hogy a nemzetközi piacon is versenyképesek legyünk. Hiszen egyre kevesebb a nyersanyagforrás, és egyre növekszik az igény, a kereslet az élelmiszerek iránt. Tehát fenntartható módon kell többet termelnünk, és az a legjobb hozzájárulás, amit az Európai Unió tehet ez a problémához. Természetesen itt is finanszírozásra van szükség. Hollandiában ez rendkívül fontos. Ahogyan tudják, második exportőrei vagyunk a világon a mezőgazdasági termékeknek. Tehát szervezetünk az LTO 2008-ban egy megállapodást írt alá a hatóságokkal, hogy többet tegyünk a fenntarthatóság érdekében. A 2% energia megtakarítást tűztünk ki célul, hogy 30%-kal csökkent csük a szindioxid kibocsátást 2020-ig, és 2020-ig 20%-ban megújuló energiákat akarunk alkalmazni. Ezzel úttörő szerepet játszunk, és hozzájárulunk a fenntartható társadalom kialakításához. De az olyan területeket is figyelembe kell venni, ahol kevésbé optimálisak a mezőgazdasági termelés feltételei hogy védjük a tájat és a vidéki területeket, ez egy komplementáris szakpolitikára van szükség, és ezt megfelelően finanszírozni is kell. A mezőgazdaság egyes formái, például az extenzív, a külterjes gazdálkodás lényeges a piac stabilitás szempontjából, valamint a tájak sok rétűségének diverzitásának megőrzéséhez is, a burgonya, a cukorrépa, a szarvasmarha, tenyészt és előállítás csak egyes példa, néhány példája ennek. Az én szervezetem a gabonafélék tekintetében egy új tervet, egy új piaci eszköz dolgozott ki. Így módon a gabon a piac stabilabbá vált. Mit is tettünk? Az intervenciós raktárt használtuk fel a bioüzemanyagok előállítására. Most várjuk a hatástanulmányt, amelyet nem sokára közzé tesznek, és reméljük az Európai Parlament támogatását e tekintetben. Egy másik fontos pont annak elérése, hogy a gazdálkodók a szupermarketek és a fogyasztók egységes álláspontot foglaljanak el. Azaz a termelőknek nagyobb szerepet kell biztosítani az élelmiszerláncban. Csak ezen a módon lehet javítani a gazdálkodók pozícióját. Ez teljes mértékben elengedhetetlen, és ehhez a versenyszabályokat is ki kell igazítani. A gazdálkodóknak és a szupermarketeknek egyenrangú partnereként kell egymással tárgyalniuk. Ha ez nem így történik, akkor nem sikerül majd elérni, hogy a termelői csoportosulások sikerrel tudjanak működni. Hogyha csupán a nagy szupermarketek játszanak jelentős szerepet, illetve vannak hatalmi pozícióban. Tehát szükség van új versenyszabályok kialakítására Európában, hogy a termelők megállapodásra juthassanak a szupermarketekkel, és fenntartható módon termelhessenek. Egy utolsó felhívásom lenne mindazokhoz, akik ilyen fajta szakpolitikát folytatnak Európában. El kell érni, hogy a kap közös politika maradjon. Ne fogadják el, hogy ezt a szakpolitikát tagállami szintre süllyesszék, hiszen ez az európai gazdálkodóknak háborút jelentene, és ahelyett, hogy ellátnák Európát élelmiszerrel, magas minőségű élelmiszerrel, ehelyett már nem sikerülne a környezetet sem, a mezőgazdaságot sem megvédeni. Szükség van a magas szintű sztenderdekre, de a legjobb dolog az, hogyha a mezőgazdasági politika továbbra is közösségi marad, és ehhez számíthatnak támogatásunkra. Köszönöm. Grazie, Albert. Elnök, köszönöm, Albert. Támogatásunkra számíthatsz. Mindenféleképpen ebbe az irányba fogunk működni. Ezzel az eszmecsere első része le is zárult, és kezdődjék a vita első része. Először is a koordinátoroknak, a frakciók koordinátorainak adom meg a szót, ezt követően pedig a felszólásra jelentkezettek következnek. Emlékeztetnék arra, hogy ezen vitát követően sor kerül egy második blokkra, prezentációk második blokkjára, majd egy záró vitára. Kezdjük tehát a szocialisták és demokraták koordinátorával Luis Capolas Santos kap szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés tevünk Lion úr, ez jelentéstevőjének az előzetes dokumentumnak, tehát gratulálni szeretnék Lion úrnak ezért a nagyon hasznos munkáért. Tudom, hogy nagyon sok erőfeszítést szentelt ennek a témának, tehát ez egy olyan dokumentum, amelyet a vita kiinduló pontjaként felhasználhatunk. Köszönetet szeretnék mondani valamennyi ö, felszólalónak, és üdvözölném mindenek előtt az egykori kollégáinkat. Nagy öröm számomra, hogy itt láthatom őket körünkben. Tisztelt képviselők, tisztelt résztvevők. Mindannyian tudjuk, hogy nagy nehézségekben vagyunk, mind Európa, mind pedig a világ gazdasága és társadalma nehéz pillanatokat él át. És éppen ezekben a nehéz pillanatokban tárulnak fel nagy lehetőségek előttünk, és most nagy lehetőségünk van, mégpedig az, hogy megreformáljuk a mezőgazdasági politikát, amely bizonyosan egyike azoknak a szakpolitikáknak, amely legnagyobb sikereket könyvelhetett el Európában, de mindenképpen hozzá kell igazítani az aktuális pillanathoz, korszakhoz, amely ismétlem rendkívül nehéz. Amikor is próbáljuk a költségvetést csökkenteni, akkor bizonyosan bizonyos vagyok abban, hogy nem akarja senki sem növelni a költségvetést, és számos kedvezményezett van az múltbeli bővítés okán. Tehát a gazdálkodók száma megkétszereződött, miközben a mezőgazdasági költségvetés fokozatosan csökken. Nagy tehát a felelősségünk. És nagy képzelőerőre is szükség van mindannyiunk részéről. A bizottság, a parlament és a tanács képesek kell, hogy legyenek megfelelni ennek a kihívásnak. De, elnök úr, én optimista vagyok. Mert érzem, hogy nagy azonosság van az alapvető kérdésekben. Így például nagyon széles körű politikai támogatottsága van annak, hogy maradjon meg a közösségi mezőgazdasági politika. És remélem, hogy ez a konszenzus ahhoz vezet, hogy lemondunk ezen szakpolitika tagállami szintre sülyeztéséről nem lehetünk a társfinanszírozás mellett. Igen, a társfinanszírozás egy meglehetősen perverz eszköz, különösen, hogyha észszerűsíteni akarjuk azt, és az ilyen bonyolult pillanatokban amikor egyes tagállamok nagyon nagy nehézségekkel néznek szembe költségvetési problémákkal. Milyen kapot szeretnénk? Tehát egy igazságos kapot, egy egyenlőbbet, egy nagyobb legitimitással rendelkező kapot a társadalom körében. Tehát egy új szerkezetre, struktúrára van szükség a kapon belül, de merésznek kell lennünk. Mindig azokról beszélünk, akik az első pillért védik, aztán van olyan, vannak olyanok is, akik a második pillért védik, de hagyjuk ezt a vitát, ezt a háborút, mert nincs értelme ezt a dihotómiát fenntartani. Az első pillér támogatásainak ugyanolyan legitimnek kell lenniük, mint a második legi- ö, pillérből folyosított támogatásoknak. Szerintem egyik pillérből folyosított támogatásokat sem kell kiterjeszteni, ugyanolyan legitimitási bázisa van mindkettőnek. Ez egyszerűsíti a gazdálkodók életét. A Lion dokumentum ebbe az irányba mutat, és remélem, hogy mi szocialisták is hozzájárulhatunk ez a dokumentumhoz. Egyebekben optimista vagyok, mert mindenki védi a piacszabályázási rendszert, ebben valamennyien egyetértünk. Melyek tehát a legjobb eszközök, mely, mi a legjobb kombinációja az eszközöknek, hogy a gazdálkodók biztonságát, védelmét fenntartsuk a nagy ár volatilitás időszakában. Mindenki egyetért abban, hogy támogatnunk kell a vidékfejlesztést, a régiók gazdasági diversifikációját. pontosan vidéki területeken van szükség erre, azaz arra, hogy például kollektív öntözőrendszereket alakítsunk ki. Egy új modellt kell létrehoznunk. Lájunk kollégától kérdezném, hogy el tudja hagyni ezeket a régi modelleket, amelyek csak visszaegyszítanak. Jó magam, kész vagyok arra, hogy ezt megtegyük, a szocialista frakció úgy szintén, annak érdekében széles körű konszenzust tudjunk kialakítani, amelyre szükség van. Mivel a parlament nem mehet el úgy a tárgyalásokra a tanácssal, hogy megosztott. Az Európai Parlamentnek erős álláspontot kell kialakítania, és ö, egységes ö, álláspontot is. Ez lesz az erősségünk a tárgyalások során, amelyeket a tanácssal folytatunk. Éppen ezért széles körül konszenzusra van szükség, mi erre készek vagyunk, hajlandók, szocialistaként, elnök úr, és a parlament álláspontját a tárgyalások során erősítenünk kell. Elnök, remek, Luis, köszönöm, és éppen a kohéziós szellem megerősítése céljából Michel Dantennek adom meg a szót a néppárt részéről. Tiéd a szó, Michel. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is bocsánatot kérek hogy a kollégánk nem tudott itt lenni, pedig kérdést szeretett volna feltenni. A frakciónk meggyőződése, hogy a kap, amely az európai építkezésnek egy e, elénye, most a sikerének az áldozata, ezt e, nem elég emlegetni. Ugyanis az élelmiszer önállóságot most nem tudja biztosítani. Tehát az első kérdés, amelyet meg kell a közvéleménnyel szemben védenünk, hogy a támogatást jogosultát tegyük, hogy egy normát kell betartani, és ennek a normának van, egy, van költsége, ára, és ez a túltermelés. A másik kérdés, amelyet nem lehet már vitatni, az, hogy a mezőgazdaság a gyakorlatban a környezetet integrálnia kell, és ezért a környezetvédelmi kérdéseket figyelembe kell venni. A közvélemény támogatja amikor a környezetvédelmi követelményekről van szó, amely persze a világ többi részével e, hátrányba hoz bennünket, szemben hátrányba hoz bennünket. Európában egy olyan vidékkultúránk van, e, amely azt jelenti, hogy a területek e, területén is lényeges szerepet játszik a mezőgazdaság. Tehát ezért nagyon fontos, hogy egy erős közvéleménypolitikát folytassunk. Az tulajdonképpen a költségvetésben mindig egy nagyon lényeges szerepet játszik a mezőgazdaság, ezt ismerjük mindenütt, és szerintem ezt a fajta kritikát vissza kell dobni a mai kérdés az a piacoknak a szabályozása. Körülbelül tíz év óta van egy gondolatmenet, amely e, a deregulációt tette lehetővé. E, ennek ma már lát, látszottak a határai 2007-2008-ban, amikor elszálltak a mezőgazdasági termékeknek az árai, és 2000 2009-ben is, amikor bizonyos mezőgazdasági termékek, elsősorban a tejnek az áraival is láttuk, hogy mi történt. Tehát új eszközökre van szó, szükség, és itt nem a, a mezőgazdaság irányítóira mutatok, hanem a gazdálkodókra, tehát hogy azok az eszközek, amelyekkel eddig dolgoztunk, már a 27. Európájában nem elegendő. Tehát ez más volt, mint a hatok és a 19 Európája. A két utolsó előadásban hallottuk, hogy a piac szabályozási eszközökre hívták fel a figyelmet. Van egy kérdésem hozzájuk, hogy milyen új eszközökre gondolnak. Köszönöm szépen. Grazie, Michel. Köszönöm, Michel. Most pedig James Nicholson kap szót az európai konzervatívok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is március 17-én, amely eh, Írországban a Szent Patrik napja, tehát egy nemzeti ünnep, eh, tehát ezért mindenkinek nagyon jó Szent Patrik napot kívánok. Ez az a nap, amikor mi búcsút eh, mondunk a télnek, és a tavaszt üdvözöljük, és reméljük, hogy épp ezért itt ma nagyon jó munkát tudunk eh, kezdeni. Ez egy olyan út lesz, amely valószínűleg az három évbe fog telni, hogy eh, bejárjuk. Ugye most már együtt döntés van, mindegy, hogy az most jó vagy nem, ez nyomást jelent számunkra, hogy mit teszünk majd a jövő érdekében. Elnök úr, az első fontos kérdés a költségvetés és az a százaléka. Nagyon aggaszt, hogy bárhol, amikor meg azt hallom, hogy a kap nak kisebb lesz a részesedése az Európai Unió költségvetésből, akkor arra gondolok, hogy amikor 15-től 27 taggá bővítettük az Európai Uniót, azt hiszem, hogy óvatosan kell eljárnunk, amikor a költségvetésről döntünk. George Lyon azt mondta, hogy a a kap jövőjének igazságosnak kell lenni az új tagállamok számára, és az régi tagállamok számára is. Tehát mit szeretnénk elérni? Egy igazságos, fenntartható mezőgazdaságot, amely a követelményeknek, igényeknek megfelel. Ezen kívül lényegesen hozzájárulhatunk az éghajlatváltozási érvekhez is. Az új kihívásokat nem az új kihívásokat ahhoz kell alakítani, ami a, amit a jövő szükségesség kell tenni. Az egységes gazdasági támogatás jövője az még megvitatandó az elkövetkezendő hónapokban. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy hosszú időre van szükség a változásokhoz, tehát a gazdálkodóknak időt kell biztosítani arra, hogy eh, eh, hozzászokjanak ezekhez. Ezért eh, emlékezünk még a tejiparban az bizottságnak az úgynevezett puha landolás politikájára. Hasonló kihívás jelent majd az új technológiákhoz való alkalmazkodás figyelni kell arra, hogy mások ne vegyék, foglalják el a mi piacainkat, új normákat vezessenek be, stb. Az európai gazdálkodók új élem, jó élelmiszereket akarnak termelni, és nem akarják, hogy a bürokrácia megkösse a kezüket itt Brüsszelben és a tagállamokban és a regionális fővárosokban akár hányszor új irányelv van, annál nagyobb lesz a bürokrácia. Ez pedig véleményemben az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, és ettől el kell térnünk. Most eljött az alkalom arra, hogy feltegyük a kérdést, hogy mit akarunk, tehát hogy így akarjuk-e folytatni az utat, és ezt is hallottuk az előadásokban. Akarjuk az egyes pillért és a második pillért? A moduláció az a jövő része? Foglalkozni kell ezeknek a kérd- ezekkel a kérdésekkel és hogyha mi nem foglalkozunk ezekkel, e, akkor ki fog velük foglalkozni? Tehát ezeket a kérdéseket fel kell tenni, amikor a modulációt és a kettes pillért létrehozták, akkor nem rendeltek melléjük pénzösszegeket. És e, ez volt a hiba. Végül pedig és tudom, elnök úr, hogy örömmel szabadulnak meg tőlem. De szeretnék még azért szólni a társfinanszírozásról. Hogyha a társfinanszírozás nem lesz kötelező az egész Európai Unióban, akkor a közös szó, a közös mezőgazdasági politikából el fog tűnni, és, és nem lesz többé igazán kap. Tehát fel kell tennünk a kérdés, hogy vannak-e elég, van -e elég eszközünk. Új eszközökre van szükség, és ne legyünk passzimisták. Nekünk itt a bizalmat kell visszaszerezni a gazdálkodók között, hiszen ők táplálnak bennünket, és ők fogják fenntartani a gazdaságot, és ők fognak leginkább hozzájárulni az éghajlatváltozáshoz és más problémákhoz. Köszönöm, James. Most George Lyon kap szót a liberális frakció képviselőjeként. Tiéd a szó, George. Very brief, because I... Na, nagyon rövid leszek, mert nekem még lesz egy összefoglalási időpontom is. A legfontosabb eh, hozzászólás az volt, hogy a gazdasági válság és, a, eh, mezőgaz- és az éghajlatváltozás volt a legfo- legfontosabb kihívás. Eh, a többi felszólaló elkötelezte magát a kap iránt. Mondták, hogy a társfinanszírozás nem jó elv. Először is stabilitás, kiszámíthatóság kell. A gazdák ezt várják tőlünk. Nem vagyunk idegenek a változásoktól, de idő kell ahhoz, hogy a változásokhoz alkalmazkodni tudjunk és amit még hallottam a megjegyzésekből az, hogy a gazdák számára jövőt kell teremtenünk, olyan szakpolitikákkal, amelyek fenntartható jövőt teremtenek számukra, és vonzóvá teszik ezt a fiataloknak is. És végül a gazdász közösség szívesen szembesül az új kihívásokkal, és ennek én nagyon örülök. Köszönöm szépen. Bene, grazie George. Köszönöm George. Most pedig megadom a szót a zöldek frakciójának képviselőjének, Martin Hoislingnak. Martin, tiéd a szó. Hölgyeim és uraim, először George Lyonnak nak szeretnék köszönetet mondani bevezetőért, bevezetőért úgy szintén a ö, felszólalóknak nagyon sok fontos témát vetettek fel George Lyon, utóbb azt mondta, hogy a jelentés elképzelése szerint egy környezetbarát kapra van szükség. Azt hiszem, hogy ezt korlátok nélkül támogathatjuk hiszen a közös agrárpolitikát környezetbarátabbá kell tennünk mindenképpen. Az is, azt is örömömre szolgált, amelyet egyes hozzászólók mondtak, hogy nagyobb a bizalmuk az Európai Parlamentben, mint a tanácsban. Hát ez a vita végén bizonyosan be fog bizonyosodni, azt hiszem, hogy egy nagyon széles körű vitára van szükség, nem csupán parlamentben, hanem nagyon sok külső szereplőt is be kell vonnunk. Nagy feladatomnak azt látom, hogy az európai mezőgazdasági modellt újra élettel töltsük meg. Hogy miben is áll az európai mezőgazdasági modell, politika az egyéb ilyenfajta modellekhez képest, ezt kell megfogalmaznunk. És sajnálatos, ami elhangzott, hogy a 2020-as stratégiában a mezőgazdaság csak perifériálisan fordul elő. Azt hiszem, hogy ez egy központi terület az európai politikákban, és éppen ezért szükségünk van egy közösségi agrárpolitikára Európában. Ebben egyetértünk itt a szakbizottságon belül. Azonban nem minden jó a korábbi agrárpolitikában, ezt is el kell mondanunk. Szembe kell néznünk a kritikával, itt egyrésztről a pénzügyi források elosztásáról van szó, hiszen egyenlőtlenség van az Európai Unión belül a e tekintetben a tagállamok között, de a mezőgazdaságon belül is, amiről nagyon komoly vitákat kell folytatnunk. Tehát, hogy hova is érkezik meg a pénz végül, és ki profitál ebből. Az elosztást igazságosan kell kiviteleznünk, és erről mindenképpen vitát kell folytatnunk. Amit mindenki hangsúlyozott, hogy a kap irányultsága nem volt sikeres a gazdálkodók jövedelmének kiigazításában az elmúlt években, tehát hogy a gazdálkodók nem profitáltak a jövedelem növekedésből az ágazatban, és az okok egy részét meg is nevezték. Azaz azt, hogy más piaci szabályokra van szükség, és a mezőgazdaságnak más pozícióra van szüksége ebben a rendszerben hiszen egyre nagyobb a feszültség, a szakadék, a gazdálkodók jövedelme, és a között, amit aztán a fogyasztónak az adott terméket fizetni kell. Tehát világos piaci szabályokra van szükség a jövőben. Egy dolog, amit fontosnak tartottam, hogy az európai agrárpolitikában egy globális felelősséget is viselnünk kell. Zöldekként mindig kritikával illettük azt, hogy az export támogatás nem lehetne az európai agrárpolitika része, hiszen piactorzulásokat okoz, és a fejlődő országokban a kisgazdálkodók kárára szolgál ez. Ettől tehát végérvényesen el kell búcsúznunk ettől az intézkedéstől. Nem tudom, hogy a mezőgazdasági rendszerünk hozzá tud-e járulni az élelmiszer biztonsághoz, az élelmezés biztonságához, ezt meg kell jobban vizsgálni hiszen a harmadik világban a kisgazdálkodók fogják táplálni a világot a jövőben. A jövőbeli mezőgazdasági politika él, részének tartom a biodiverzitást és a fajok védelmét. Ezt nem lehet mellékfeladatként tekinteni a második pillérben, hanem a jövőbeli kifizetések része kell, hogy legyen kritériumként és célként is világosan meg kell fogalmazni. A pénzügyi keretet illetően azt hiszem, hogy akkor kell állást foglalnunk, amikor már a tartalmi célokat megfogalmaztuk. Tudom, hogy ez egy szinte párhuzamosan folyó vita, de azt hiszem, hogy ettől függetlenül a célokat világosan meg kell fogalmaznunk, azaz, hogy mire van szükségünk a kap keretén belül, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a kap a vidéki területek politikája is, ez is fontos alkotó része, és azt hiszem, hogy a közvélemény támogatását meg kell nyernünk e tekintetben azt hiszem, hogy a közvélemény nem támogatja annyira a kapot, mint ahogy azt egyesek vélik. Azt hiszem, hogy fontos lenne ezt a támogatást megnyerni. Tehát hosszú idő van a közös vitára, és parlamentként ezt az időt intenzíven ki is fogjuk használni hiszen nagyon széles körű vitát kell folytatnunk, nem csupán a mezőgazdaságon belül, hanem más szervezetekkel is, hogy egy jó új közös mezőgazdasági politikát alakíthassunk ki. Elnök, köszönöm Mártin, végezetül a GUE képviselője lejárik kapszót, tiéd a szó. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadásoknak, előadóknak és a raportőröknek is a hozzászólásukat. Annyit szeretnénk mondani, hogy itt nagy általánosok hangzanak el, és közös általános célkitűzések. Ezek persze jogosak, de szerintem szükséges lenne mélyebbre ásni több kérdésben is. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az általános célkitűzéseknek semmi esélyük sincs arra, hogy eredményt érjenek el. Először is azt mondjuk, hogy a PAK teljesítette a célkitűzéseit, köve, a küldetését. Igen, makroökonomiai szintén és élelmiszer autonómia területén is. De a kis és közép termelőknek a helyzete drámaiá vált Európában mára. Ezt azért nem szabad elfelejteni a jövedelmük jelentősen csökkent, ez, ez elhangzott, de mindennek a hatása az, hogy, hogy eladósodnak, hogy tönkre mennek, eltűnnek. Tehát még Franciaországban is vannak olyan esetek, ahol a mezőgazdálkodók, és nem csak a kicsik, a minimális juttatásokat is kérvényezniük kell. Épp ezért nem osztom azt a célkitűzést, amely szerint a kap töltött, betöltötte a szerepét, akár a munkahelyek, akár a területi élet területén. A másik megjegyzésem, hogy azt hiszem, hogy beszélni kell arról, hogy milyen fajta gazdálkodóra van szükségünk. Tehát olyanokra, akik társadalmi szempontból és gazdasági szempontból is hatékonyak. És van különbség a között, hogy akarunk egy olyan mezőgazdaságot, amely a gazdálkodókra épül, és egy ipari típusú mezőgazdaságra a jelenlegi versenyben. Pedig az árcsökkenés a amelyet bizonyos politikai döntések hoztak létre, nem a Szentlélek, amely a rendsz, az árrendszert szabályozatlanná tették, a termelékenység növekedett, és amelynek nagyon rossz következményei voltak. És ez ellentmond a környezetvédelem fenntartási kérdéseinek. Aztán, hogyha folytatjuk azt, amit ma teszünk. Tehát alacsony áron importálni mezőgazdasági termékeket harmadik országból, és ezt úgy tesszük, hogy ők maguk sem tudják magukat ellátni, ez eltorzítja a helyzetet, és nem oldjuk meg az éjségnek a helyzetét, és a környezetvédelmi kérdéseket sem. Tehát egy új közösségi preferencia rendszernek a szolidáris együttműködési rendszerrel való kombinálása szükséges. A költségvetést fenn kell tartani, és a támogatásokat megfelelően kell elosztani, és ehhez feltételekhez kell kötni a támogatásokat azért, hogy a társadalmi haladást és a környezetvédelmet előre vigyük ezen kívül sosem tesszük fel azt a kérdést, hogy milyenek az Európa közti kapcsolatok. Ma egy olyan helyzet van, amely az európai gazdálkodók között teremt versenyt például a zöldség és gyümölcs termelés között miért ne lehetne egy import naptárt létrehozni? Nem a, a gazdálkodók, a termelők, hanem a közvetítők, a kereskedők, azok, akik itt háborút csinálnak, és ez ellentmond a szolidáris Európának. De ez a versenyfeltételeknek megfelel, vagy elvének megfelel aztán az önellátásról beszélünk. Van olyan termelés, ahol nem vagyunk önállattak bizonyos országokban, és az, e, és az európai szinten is. Például a marhahús termelésben nem vagyunk önállátóak, hanem importálnunk kell más fajta húsokat, például birkahúst. Másrésztről az Európai Unió miért nem indít el egy fehérje tervet maga, saját maga számára? És miért nem, és miért kell a GMS, gémmódosított termékekre ráállni? Szerintem a, mezőgazd, a termelő, a mezőgazdasági termelő az egy általános feladatot, missziót lát el, de olyan körülmények között, amelyek nem kompatibilis eh, a VTO tárgyalásokkal szemben, ahol a mezőgazdasági alapanyagokat, azokat áruként kezelik. Én Devia és Campesia kollégáknak a véleményét támogatom, amely egy közös mezőgazdasági élelmiszeri és környezetvédelmi politikát támogat. Köszönöm szépen. Mielőtt folytatnánk a felszólalók sorával, megadom a szót az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviselőjének, Lutz Ribnek, aki a kap 2013 utáni jövőjön foglalkozó jelentés, jelentéstevője az EGSZB-nél. Ribúr, öné a szó. Ja, President, herzlichen Dank. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy EGSZB-ként megadja itt nekünk a szót. Köszönetet mondunk ezért, és örülünk, hogy a parlament döntő új jogosultságokat kap, hiszen már maga a vita is világosá teszi, hogy mennyire fontos, hogy a pártok, a polgárok képviselői erősebben részt vessenek a mezőgazdasági politika jövőjéről szóló vitában, és az EGSB véleményével, amelyet holnap a plenárison elfogadunk, ehhez hozzá kívánunk járulni. Ami feltűnt, hogy az elmúlt hónapokban elég ritkán volt célvita azt illetően, hogy mit kell tennie a kapnak. Nagyon sokat beszéltünk az eszközökről, és arról, hogy hogyan osztjuk majd el a pénzeket de az, hogy most pontosan ezekről a célkitűzésekről elgondolkodunk, hogy az új kihívásokról esett szó, többek között az éghajlat védelméről, ezt jónak tartom, a biodiverzitásra is nagy súlyt helyeznék, amiről szintén szót kell ejteni, hiszen a mezőgazdaság ahhoz is hozzájárul, hogy a biodiverzitás jól vagy rosszul megőrzésre kerül. Az európai agrármodellről is szó esett. Egészbéként elmondhatjuk, hogy az európai mezőgazdasági modell továbbra is a vezető képekkel, hogy legyen a kapnak. Ugyanakkor látjuk az ellentéteket, a, azt illetve, hogy egyesek elismerik ezt az agrármodellt, illetve a mezőgazdaság multifunkcionalitását, és a mindennapi realitás közötti ellentétet, amely egyre nagyobb bevelik. Az európai mezőgazdasági modell fenyegetve van, nyomás alatt van, amely a gazdálkodókra nehezedik a piacok által, az ingadozó árak, az alacsony árak miatt alkalmazkodási nyomás is van, a vállalatok specializációja irányába, a racionalizáció irányába, a területi koncentráció irányába, az ö, takarmányimportok miatt, tehát egyrésztről koncentrációval, másrésztről egyes vidéki területek kiüresednek, ez is egy jelenség számunkra. Tehát az európai mezőgazdasági modell a jelenlegi feltételek között fenyegetve van. És kérem önöket nyomatékosan arra, hogy alakítsanak ki politikát ezen európai agrármodell érdekében, tehát mi célirányos vitát várunk. Az európai mezőgazdasági modell nem alakíthatók ki a világpiaci modellek és árak mentén. Hogyha azt mondjuk, hogy európai agrármodellt akarunk védeni, akkor meg kell néznünk, hogy milyen agrár intézkedések vannak, és következetes szakpolitikát kell kialakítanunk, és nagyon tetszett, hogy gyakran beszéltek a dereguláció következményeiről, valamint a nem fel piacok következményeiről. Véleményünkben, elnök úr, elmondjuk, hogy a piac stabilizációja a Lisszaboni szerződés értelmében, amely 2009. december 1 óta van hatályban, az agrárpolitika egyik célkitűzése, tehát a piac stabilizációja. De ezt az elmúlt években folyamatosan leépítették. Nagyon sokat beszéltünk a fair árakról, de kérdés, hogy hol vannak az eszközök. És éppen erre kérjük önöket, hogy vezessék ezt a vitát, hiszen már felvetődött a kérdés, hogy milyen eszközök szolgálnak erre a célra, és mi szívesen vitázunk önökkel erről. Rövidre fognám, még egy megjegyzésem van. Az agrárpolitika több, mint pénzosztó. Nagyon sok egyéb eszköze van, a pénz csak az egyik. Az agrártámogatási rendszerrel foglalkoznunk kell. Igen, mondunk a közvetlen támogatásokra a jövőben, ez teljesen helyes, de egy új rendszerben. A közvetlen kifezetések a történelmi döntésekkel, tehát a 92-es döntésekkel vannak megalapozva, az árcsökkenésekkel, de a közvetlen támogatásoknak a mezőgazdaság teljesítményében kell megalapozódniuk, a teljesítményeket, a, társadalmi teljesítményeket meg kell ö, ö, definiálnunk kell, tehát ezeket kapcsolni kell, ezeket a kifizetéseket kritériumokkal, hiszen nem lehet helikopterekkel Európa fölött röbdösni és pénzt szórni, tehát kapcsolt kritériumokra van szükség, mint a tájgondozás, a kulturális tájgondozása és a többi, amiről már szintén szó esett. Ez ahhoz vezet, hogy az elosztás átalakul, egyes tagállamok, illetve régiók vagy vállalatok javára, ez nem lesz egyszerű, el kell gondolkodnunk, hogy ez hogyan mehet végbe, Végezetül még két dolgot mondunk. Nem látunk indoklást az egységes európai terület alapú támogatás mellett, hiszen nagyon különböző teljesítményeket nyújtanak a gazdálkodók, egyesek állatokat tenyésznek, mások gabonát termelnek, ezzel ö, részletesen foglalkozunk dokumentumunkban, amelyet szívesen rendelkezésükre bocsátunk holnap a plenárison való elfogadás után. És egy második pont, egy következetes rendszert akarunk, ami most az első, illetve a második pillér, az a között nem lehetnek ellentétek, ennek következetesnek kell lennie, kiegyensúlyozottnak, beruházási támogatásokra is szükség van, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az európai agrármodellt támogassuk, és nem pedig a mezőgazdaság iparosítását visszük előre. Ennyi volt, köszönöm szépen, örülünk ennek a folyamatnak, amelyet önök kezdeményeztek, és amely két-három évig ö, tarthat, és mi ezt szeretnénk végigkísérni. Köszönöm. Szép. Elnök, köszönöm. Köszönöm az EGSB képviselőjének. Most pedig kezdődjenek a felszólalások egészen 5 óráig, 5 óra 5 percig körülbelül, mert aztán el kell kezdenünk a második tömbeli hozzászólók sorát. Elsőként Papasztamkosz úr kap szót, tiéd a szó. Θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά για τη διοργάνωση αυτής της Köszönöm szépen, köszönetet mondok ezen meghallgatás rendezését, szervezését, és gratulálni szeretnék a felszólalóknak is, hiszen nagyon gazdag tartalmakat osztottak meg velünk, gazdasági elemzést, de a különböző szervezetek képviselői különböző szempontokat vetettek fel, közép-európai szempontokat, vagy dél-európai szempontokat, vagy a nagy-britanniai álláspontot is meghallgathattuk a 2013 utáni kappal kapcsolatosan. Jó magam mert ö, többször ismertettem álláspontomat a KAP 2013 utáni jövőjével kapcsolatban, csak néhány rövid megjegyzést tennék most. Elnök úr, a bizottság képviselője rendelkezik a jogalkotási kezdeményezéssel. Ez egy olyan szerv, ahol nagyon sok a szakértelem. Mi, Európai Parlament, politikai testület vagyunk, amely a Lisszaboni szerződés értelmében társjogalkotó ebben a folyamatban. A Lisszaboni szerződés lehetőséget és felelősséget ad számunkra, hogy valóban aktívan részt vegyünk ebben a folyamatban. Lejen úrnak gratulálni szeretnék jelentéstevőként, de mindenkit szeretnék felszólítani a szakbizottságban, hogy ö, valóban ö, teljesítsük ezen feladatunkat ö, választóinkkal szemben ezen a területen, hiszen hozzá kell járulnunk ez a folyamathoz, ki kell fejtenünk álláspontunkat, azt illetően, hogy hogyan képzeljük el a kapott 2013 után. Ez nem azt jelenti, hogy mi átveszük a bizottság munkáját, de Európai Parlamentként, politikai testületként az a feladatunk, és ez egyben esély is számunkra, hogy keretet biztosítsunk a politikai elvek kialakításának és ezáltal az Európai Bizottságnak megadjuk az alapot a jogalkotási kezdeményezéshez. Azt hiszem, hogy a prioritásnak az, annak kell lennie, hogy milyen közös agrárpolitikát akarunk kialakítani. És ezt követi csupán a modell pénzügyi forrásokkal való ellátása. Az első pillér ahogyan ezt többen is bemutatták, egy olyan pillér, amely a közös agrárpolitika alapja. Most nem arról vitázunk, hogy ezt az első pillért meg kell -e szüntetni, vagy sem. Hivatkoztak a mezőgazdasági termelők jövedelmére, és örülök annak, hogy Zon Leitner úr adatokat is említett, azaz, hogy a gazdálkodók átlagos jövedelme sokkal alacsonyabb, mint egy, mint egy egyéb munkavállaló átlagos jövedelme. Danton úr pedig koordinátorként szólt a termelési feltételekről. Azt hiszem, hogy ez egy fontos prioritás. Vitázunk a több vagy kevesebb rugalmasságról a világkereskedelmi rendszerben azt hiszem, hogy a legkevésbé fejlett országok különleges helyzetben vannak, de amit nekünk el kell érnünk, az az, hogy a termelési feltételeknek ugyanazoknak kell lenniük. Tehát nem lehet más biztonsági követelményt támasztani az importált élelmiszerekkel szemben, mint a saját magunk által termelt élelmiszerekkel szemben. Szó esett Kendall úr által a protekcionizmusról. A közjavak esetében az a helyzet, hogy a termelést közforrásokkal kell finanszírozni. A függetlenség az élelmiszerellátás tekintetében ez egy alapvető gondolat. Nem engedhetjük át a véletlennek ezt a kérdést, mert azt hiszem, hogy van egy olyan struktúra, amely nemzetközi szinten kialakult, és ehhez kell ragaszkodnunk. Most a költségvetési kérdésekkel kapcsolatban röviden még valamit, az ut- utolsó előtti megjegyzésem. A mezőgazdaság részesedése a közösségi költségvetésben valóban nagy. De ez egy olyan érv, amelyet helyesen kell bemutatnunk, egy olyan téma, nem ez a fő része a költségvetésnek. És most a VTO-ról szólnék, ez az utolsó megjegyzésem. Néha az az érzésem, hogy a bizottság új képviselte, de mi magunk is teljesen joggal saját öm, ö, intézményeinknek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk, és ez a mezőgazdasági politikában is tükröződik. Ez bizonyos veszélyekkel jár. Ugyanis a mezőgazdasági politika reformja kívülről is ránk kényszeríthető mégpedig a dohai forduló által, és ezt el kell kerülnünk. Ezt szintén napirendre kell tűznünk, ezt a kérdést, és naponta vitáznunk kell róla. Tehát ne hagyjuk, hogy ránk kényszerítsék, hogy a tárgyalási eredmények, a dohai forduló tárgyalási eredménye is ö, révén meg kell reformálnunk a mezőgazdasági politikát. Grazie, onorevole Papaszt. Köszönöm, Papasztamkosz úr. Most pedig Wojciechowski alelnök úr következik. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr valóban egy újfajta megközelítés kell a kapra. A többi megközelítéssel kapcsolatban nem szabad olyan gyakran használni a versenyképesség szót. Tavaly Japánban láttam, hogy ha megnézzük Japánt és Kínát, akkor látjuk, hogy ott a versenyképességet hogyan tekintik. Vannak országok, ahol tudják, hogy milyennyire fontos az élelmiszerbiztonság. Japánban is láthattuk, hogy mi történt. Ugyanakkor Európában likvidálták az európai gazdálkodást ez pedig nagyon rossz dolog. A versenyképessége az európai gazdálkodásnak, mezőgazdaságnak nem tud versenyezni az USA-val és, a, és Brazíliával. Kendall úr is említést tett erről a szempontról. Én inkább a túlélés szót használnám a verseny helyett. Az európai mezőgazdaság megpróbál túlélni a jövő, jövő érdekében. Lehet, hogy lesznek majd jobb idők, hiszen egyre több lakosa van Európának, és egyre kevesebb a termőterület. Tehát az élelmiszer a stratégiai termékké válik majd. Köszönöm szépen, hogy említették az egyenlő béreket is. Ugyanis ez egy valós probléma, nagyon nagy különbségek vannak e, a bizottság 2013 e, utánra ígért e, összegei között vannak olyan országok, ahol 600 euró van hektároknál, hektáronként, másoknál pedig más, például Latviá, Lettországban. Igaza van a kollégának, amikor említette, hogy a régi tagállamok között is vannak ilyen különbségek. A gazdálkodók nem értenek azzal egyet, tudom, hogy a lengyel gazdálkodók nem értenek egyet, hogy a hátrányos megkülönböztetés az nem folytatódhat. Nos, hogyan tudjuk megvédeni magunkat? ennek csak egy módja van, mert hogyha azokat segítjük, akiknek több van, akkor ez hatalmas konfliktusokhoz vezet. Hallottuk a Lisszaboni szerződésről szóló vita, szóló vita során, hogy az új szerződésben fellángolt az euró en, en, lelkesedés, és optimista volt a hangulat. Miért utasították akkor vissza e, az első névszavazáskor a szerződést? Az elnök nem akarta aláírni a szöveget, e, el is ítélték elnök, elnöküket akkor, kellemetlen helyzetek abboltak ebből, amikor kél, mindenféle sértegették őt a képviselők. Amikor az új költségvetést vitattuk, hallhatták, hogy van egyfajta euroegoizmus, az, akinek pénze van, az nem akarja kifizetni a díjait. A jogszabályalkotás 70%-a európai szinten készül el, de az Európai Unió költségvetése csak 1%-át teszik el a GDP-nek. Miért van ez a nagy aránytalanság? nagyobb EU költségvetés nélkül nem fogjuk megoldani ezeket a problémákat, nem oldjuk meg a konfliktusokat is, és igazságot sem tudunk tenni ebben a tekintetben. Hogyha meg akarjuk erősíteni a közösséget, a szolidaritást, hogyha vállalkozások működését akarjuk fejleszteni, akkor a tőkehelyzetüket kell javítanunk, és nem fordítva. Ezért alapokat kell létrehozni egy racionális kap érdekében. Köszönöm szépen. Honorevole Elizabeth Jegel, alla parola. Elizabeth Jegel következik, azt követően José Bové, majd pedig a második tömbben folytatjuk. Elizabeth. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Az európai agrármodell és az európai agrárpolitika mostanáig az egyetlen közösségi szintű szakpolitika, ezt előre bocsájtanám. És hogyha az egyedüli közösségi szintű politikából indulunk ki, akkor el kell mondanom, hogy ez a modell, amiről azt mondják most, hogy ez egy régi modell, és vannak hibái, de ez egy sikermodell volt, és most is az, és hogyha az Európai Uniót elhagyjuk, akkor lát Európai Unió fölött repülünk, akkor vire, szép zöld tájakat látunk, jó a levegő, és ez gazdálkodóink, vinceléreink, kertészeink érdeme, akik a mezőgazdasági területen dolgoznak, most elég jó munkát végeztek. És hogy továbbra is ezt tehessék, ezért ültünk ma itt össze, mivel nem mi vagyunk a hibásak a mezőgazdasági válságért a világban, illetve az EU-ban, de érintve vagyunk a válságtól. És sokan mondják, hogy az európai mezőgazdasági költségvetés túl magas, azt hiszem, hogy most világosra tettük, világosra vált, hogy ebben az összegben, volumenben szükség van az európai költségvetésre a mezőgazdaság területén, hogy a feladatait el tudja látni. Leinen hangsúlyozta, hogy a gazdálkodók jövedelmének 50%-a európai támogatásból áll. Hogyha 500 millió ember továbbra is minőségileg magas szintű állatjóléti szempontból megfelelő, környezetvédelmi szempontból megfelelő élelmiszerrel akarunk ellátni, és azon túlmenően hozzá akarunk járulni a világ élelmezési helyzetéhez is, akkor szükség van az utolsó félérig ezekre a pénzekre, és éppen ezért fontos, hogy az új kihívásokról most vitázzunk, és új formulákat találjunk. Lyon úr jó munka alapot nyújtott be erre vonatkozóan, és azon az alapon fogjuk folytatni vitánkat, és minden felszólalnak köszönetet mondok, akik ma hangsúlyozták, hogy közösség európai mezőgazdasági politikára van szükség. Senki nem beszélt ö, renacionalizációról. Ez számomra fontos, hiszen már máshogy is vitáztunk, nekünk erre van szükségünk, és közösen fogunk harcolni érte ott van egyrészt az ökológia, a szociális standardek, de erre nem lesz pénz, hogyha a hatékonyság és a gazdaságosság és az innováció nem jön létre a mezőgazdaság területén. És ezért kell elsősorban valamennyünknek harcolnia. Köszönöm szépen. Grazie Elisabeth. Elnök, köszönöm Elizabeth. Most José Bové kap szót. Aztán következik a második tömb. Uh, moi aussi je voudrais remercier. Én is szeretném megköszönni eh, Lajan úrnak, a eh, jelentéstevőnek a munkának. És most eh, el, kiindulunk ennek a kapnak a beindításában. Azt hiszem, hogy ma már senki sem kérdőjelezi meg a kapnak a szükségességet. Ugyanakkor nagyon fontos, mint ahogy hangsúlyozták ezt, hogy legitim legyen ez a politika. Legitim az állampolgárokkal szemben, hiszen ők az adófizetők hiszen e, ők fizetnek, tehát az adójukkal a kapért. Tehát legitimnek kell lenni. Aztán azt is hallottuk, hogy legitimnek kell lenni az európaiak táplálása szempontjából. A, ezen kívül a mezőgazdasági munkahelyek szempontjából. Ez több mint 12 millió munkahelyet jelent. Hogyha átalakítjuk ezeket, akkor még 5,5 millió munkahelyet jelent. Tehát nagyon fontos a foglalkoztatás szempontjában a területeinken. Végül pedig legitimnek kell lennie a környezetvédelmi és minőségi kérdésekkel kapcsolatban is. Tehát először ezt kell látni, de utána, és hogyha azt akarjuk, hogy a PAK valóban legitim legyen, és itt most a bizottság felé nézek, átláthatónak kell lennie, teljesen átláthatóan, teljesen átlátható mezőgazdasági politikát kell folytatni. Például beszéltünk az élelmiszerláncról, tegnap kezdtük ezt a munkát. Hogy akarjuk, hogy 31%-ról 21%-ra csökkent az élelmiszerláncban. Aztán az árak realitása. Ma abszolút semmi átláthatóság nincsen az árakat illetően. A, épp ezért a bizottságnak erre választ kell adnia. A harmadik szint a támogatások, a támogatások szétosztása többen utaltak arra, hogy egyenlőtlenség van a gazdálkodók és az államok között is. Tehát ezt szabályozni kell, de messzebbre is el kell jutni, ugyanis az első pilléről és a második pilléről beszélünk manapság, de senki sem beszél arról, hogy a valóságban ezek a támogatások nem a pilléreknek felelnek meg, hanem a WTO különböző dobozainak, különböző színű dobozainak, a zöldnek, a narancs narancssárgának, és a többi. Tehát ma ezen változtatni kell, még akkor is, hogyha azt mondják, hogy az export támogatás megszűnik, a valóság más. Ugyanis a támogatások egy része az egyik dobozból a másikba kerültek, és ugyan korábban közvetlen támogatások voltak, most export támogatására válnak. Tehát Például, amikor gabonáról beszélünk, 2006-ban eh, kellett ezt jelezni a VFT vétóinak, eh, a valós export akkor az csak 10% volt. Ma pedig világosan megmondhatnunk, hogy a VTO számok szerint eh, a gabona támogatás 61%-os dömpinget jelent. Nem lehet de legitimizálni a pakot ilyenfajta, a kapot ilyenfajta helyzetben. Mint ahogy már mond, elhangzott, az új kihívások, az éghajlatváltozás, a víz és a biodiverzitás, ez ennek az éve az utóbbinak, és ma egy olyan termelési módot kell biztosítani, amely a, a különböző természeti vagyont megőrzi. Amikor elkezdjük ezt a munkát, akkor a bizottságnak figyelembe kell ezeket venni. A parlament szeretne dolgozni, de hát csak konkrét elemekkel tud, amelyeket pedig a bizottságnak kell biztosítani. Köszönöm, Zsazé. Most pedig kezdjük meg a második blokk beli vitákat, és nagy örömmel adom meg a szót Arlindo Kunyának, aki volt európai parlamenti képviselő, jelenleg tudományos világ képviselője, aki a kap kihívásokról beszél majd, illetve a lehetséges politikai válaszokról. Arlindo, tiéd a szó. Muito obrigado, Sr. Presidente. E permita-me, antes do mais, eh, saudar... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt üdvözölni szeretném a mezőgazdasági szakbizottság tagjait, a régi barátaimat, akiket most itt látok. Öt pontot szeretnék bemutatni. Egy nagyon részletgazdag beszámolom van, és kevés idő rendelkezésemre. Az első kérdés Európának erős mezőgazdasági ágazatra van szüksége? A válasz igen, mindenki egyetért az ezzel a válaszsal. Aztán kérdés, hogy a mezőgazdasági termelés, illetve az élelmiszer biztonság, az élelmiszer ellátás biztonsága, a közjavak előállítása milyen összefüggésben áll egymással, ez már, erről már sok szó esett. Minden esetre fontos a mezőgazdaság hozzájárulásáról szót ejtenünk a gazdaság fejlődéséhez. Ez egy nagyon fontos kérdés, fontos gazdasági társ, társadalmi és vidékfejlesztési kérdés. Egyetértek azzal, hogy Európának erős és fenntartható mezőgazdaságra van szüksége. Európa biztosíthatja a mezőgazdaság fenntarthatóságát, igen, bizonyosan egy versenyképes politika révén a minőségben, az árakban, az termékek sok színűségében versenyképesnek kell lennünk, hiszen ez hozzáadott értéket jelent, tehát egy fenntartható politikára van szükségünk. Ez szükséges és elegendő? Hogyha egy igazságosabb világban élnénk, ahol mindenki ugyanazon versenyszabályokat kell, hogy betartsa, ahol is a fizetések, a termelési költségek az, azonosak vagy hasonlóak lennének, és nem lennének ilyen nagy eltérések. Nos, a versenyképesség a mezőgazdaságban ez egy nem szükséges feltétel. Egy olyan mezőgazdaságpolitikára van szükség, amely a közjavakat és szolgáltatásokat biztosítani tudja azokat, amelyeket a piac nem képes biztosítani. Ez tehát a második kérdés. Egy következő kérdés. Melyek azok az érvek, melyek alapján megvédhetjük a közös mezőgazdasági politikát, amely megfelel ennek az elvnek? Tehát melyik lenne az az észszerű alap, vagy modell, amelynek alapján kialakíthatjuk ezt a szakpolitikát. El kell mondanom, hogy egy strukturális kiigazítási politikára van szükség annak érdekében, hogy az európai mezőgazdasági politika meg tudjon felelni a környezeti változásoknak Európán belül és kívül. Ez tehát alapvető az európai mezőgazdaság versenyképességének erősítéséhez. És egy ö, közösségi jellegű politikára is szükség van, hogy ezen javak nyújtását ösztönözzük, mert a piac nem tudja ezeket kompenzálni, ezek a javak gyakran a társadalom érdekeit szolgálják. Ez tehát egy alapvető érv. Mint egyebekben, az a tény is, hogy az, hogy piacaink ellátását stabilizálnunk kell. Tehát egy közösségi szintű politikára van szükség Európában. Hogyha nem sikerül a közös agrárpolitikát meggyökeresztetni ebben az ágazatban, Nos, akkor egy esélyt bizonyosan elveszítünk, azt az esélyt, hogy munkahelyeket teremtsünk az Európai Unió teljes területén. De különösen azt segítenénk elő, hogy a mezőgazdasági termelés kiszerveződjön Európából. Tehát talán pénzt takarítunk meg a mezőgazdaságon, de ezt a pénzt aztán ki fogjuk adni, el fogjuk költeni arra, hogy azokat támogassuk, akik a városokba költöztek, de nincs már munkájuk. A harmadik kérdésem a következő. A jelenlegi kap számításba veszi-e az európai mezőgazdasággal kapcsolatos problémákat, illetve ad-e erre válaszokat, valamint a társadalmi aggodalmakra ad-e válaszokat? El kell mondanom, hogy válaszom nem és ezzel sokan egyetértenek. A jelenlegi kap nagyon érdekes fejlődésen ment át. Nem volt békés az a fejlődés, sok vita kísérte, de az emberek nagy része elismeri, hogy a kap reform folyamata alapvető jelentőségű volt a kap megőrzése szempontjából, valamint kiigazítása szempontjából, hogy meg tudjon felelni az új gazdasági társadalmi kihívásoknak de a kap bizonyos skizofréniában szenved, hiszen van egy olyan kap, ami a politikai beszédekben szerepel, valamint az ágazat szereplői beszélnek róla, és van egy teljesen más kap, a mindennapok gyakorlatának mezőgazdasági politikája. Láthatjuk az egységes támogatási rendszer működését, amelynek az lenne a logikája, hogy kompenzálni akarja az árak csökkenését, amely 18 évvel ezelőtt következett be. Nos, talán némileg ironikusan fogalmazok, megtartottuk a szöveg ö, betűjét, de a zenét megváltoztattuk. A lényeg ugyanaz maradt, azaz, hogy kompenzációkat fizetünk a gazdálkodóknak, mert csökkentettük az árakat. Tehát lényeges kifejteni, hogy miért nem ad ö, választ a kap a jelenlegi aktuális problémákra. A kap egy kohízió ellenes politika, ez is elhangzott. Nem kell, hogy valaki radikális legyen, hogy ezt megértse valaki, én nem is vagyok radikális, és ez elhangzik a parlament által kidolgozott dokumentumban is. Tehát van egy bizonyos következetlenség, akár a szerződéshez képest is, hiszen ez nem felel meg a kohézió elvének. Mire is van tehát szükségünk? Arra van szükségünk, hogy a kap következetesebbé váljon a különböző érvelésekkel összhangba kerüljön, amelyeket azért vezetünk el, hogy megvédjük a kapot. Tehát hozzuk összhangba a gyakorlatot az elmélettel. A negyedik kérdés véleményem szerint a következő. Milyen jellegű kapra van szükségünk a 2013 utáni időszakban a jelenlegi pénzügyi terv lejártát követően? Emlékeztetnék ebben az összefüggésben arra, és az a, e, a vita kulcskérdéséhez értünk, hogy a közjavak kérdése, amely számomra stratégiai jelentőségű kérdés, és talán az egyetlen olyan dolog, amely a társadalomban a kap létjogosultságát igazolja, tehát a közjavak előállítása. Nos, emlékeztetnék arra, hogy a közjavak előállítása ez egy olyan dolog, amely együtt jár a transnacionális javak előállításával. Tehát én azért termelek, hogy, piac, hogy a piacon termékeket adjak el. Ugyanakkor a vidék egyfajta múzeum, várhat, fenne ennek a kockázata. Tehát nagyon fontos, hogy egy olyan kap jöjjön létre, amely a közjavak előállítását kompenzálja, de szerintem ez egy stratégiai hiba, mert hosszú távon nincs garancia a vállalkozási dinamikára és a gazdálkodók motivációjának fenntartására. A gazdálkodókat azért fizetjük, hogy a tájat megőrizzék, és a végén egyfajta múzeumot hozunk létre. Fontos a közjavak kérdése, de ez nem lehet az egyetlen alkotó része a kapnak. Aztán van egy másik kérdés, mely szintén fontosnak tűnik számomra. Hogy létrehozzunk egy olyan mezőgazdaságpolitikát, amely erős és fenntartható mezőgazdaságot garantál. Nos, ehhez olyan, szü- olyan eszközökre van szükség, amely ö, az árvolatilitásra is megoldást kínál. Tehát ö, a válsághelyzeteket meg kell oldani, és egy minimális biztonsági hálót kell létrehoznunk. Tehát egy piac és jövedelempolitikára van szükség, én ezt így nevezem. Egyebekben nem hoznánk létre a feltételeket a gazdálkodók számára ahhoz, hogy megerősítsék mezőgazdasági termelésüket. Régi eszközeink vannak, régi intervenciós eszközeink, amelyek szerények, új eszközeink azonban nincsenek ebben az ágazatban. egy szociális strukturális politikára is szükség van, mégpedig annak érdekében, hogy fenntartsuk mezőgazdaságunk versenyképességét. Valamint eszközökre is szükségünk van, hogy a piac hibáit korrigálni tudjuk. Végezetül az utolsó kérdés az az, hogy melyek a lényeges pontok, a lényeges kulcskérdések a kapjövője szempontjából. Szükségünk van egy kápra, ugyanakkor viszont kiegyensúlyozott eszközök együttesére is szükségünk van, hogy a kitűzött célokat el tudjuk érni. Aztán felmerül a közjavak kérdése is, és egyetértek azok nagy részével, akik felszólaltak, mely szerint van egy, szükség van a közvetlen kifizetésekre egy alapszinten, annak érdekében, hogy a versenyképességi szakadékot megszüntessük, amely fennel a harmadik országok termelővel szemben, akiknek nem kötelező betartani a mi szabályainkat, a mi szabványainkat. Tehát a közvetlen támogatások azért van szükség, hogy a közjavak előállítását egyfajta alapszinten kompenzáljuk, tehát ez a kereszt megfelelés, vagy az ökokondicionalitás, és aztán van egy második szint, a közjavak fizetése egy magasabb szinten, például itt utalok a mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedésekre, a kifizetések szintje azonos kell, hogy legyen valamennyi gazdálkodó számára Európában. Jelenleg nagy különbségek vannak. Az lenne az ideális, hogyha ugyanazon a szinten lennének ezek a kifizetések. De a bérhelyzet, az életminőség nagyon különböző az egyes országokban. Tehát ezeknek a kifizetéseknek valamilyen formában tükrözniük kellene ezeket a különbségeket a megélhetési költségekben. Tehát a jövőbeli kap, a jövőbeli támogatások a gazdálkodók számára nem eredményezhetik azt, hogy a kifizetések hatalmas szakadékokat mutassanak fel a különböző gazdálkodók között, a különböző tagállamok beli gazdálkodók között, tehát például egy 1 20-ig terjedő skálán. Ez nem lehetséges. Ezeket a helyzeteket korrigálni kell, igazságosabb elosztásra van szükség a kabul folyosított támogatások tekintetében. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a piac torzulásai ellen hassunk. A gazdálkodóknak folytatott tám, folyósított támogatások nélkül nem tudnánk megvédeni az erős mezőgazdaságot. Valamennyi érvünk az erős mezőgazdaság mellett, amely közjavakat biztosít a társadalomnak, csak retorikus jellegű lenne. A kap védelme az európai társadalomban nem lehet fenntartható hosszú távon, hogyha nem biztosítunk nagyobb egyenlőséget, igazságosságot a, te- a gazdálkodóknak nyújtott támogatásokat illetően. A jelenlegi egyenlőtlenségek csak megmérgezik azt az üzenetet, amelyet közvetítünk az európai polgárok felé. Nem fogják megérteni, hogy támogatniuk kell a kapot, finanszírozniuk kell a kapot, hiszen nagyon sok gazdasági szereplő van, akik szeretnének kihasítani maguknak egy szeretet ebből a tortából, ami jelenleg a kap részére kerül folyósításra. Végezetül egy megjegyzés. A csupán terület alapú támogatások úgy tűnik, hogy nem az egyetlen tényező, amelyeket figyelembe kell vennünk, amikor a közjavak kérdéséről beszélünk. Más elemek amiket is figyelembe kell venni, mint például a foglalkoztatás, vagy az ö, társadalmi, gazdasági mutatók. Aztán itt van a pénzügyi szolidaritás kérdése, a közösségi társfinanszírozás kérdése. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy véleményem szerint nem annyira fontos, hogy, egy, hogy a kap egyik célkitűzését az első vagy a második pillérből finanszírozzák-e. Maga a célkitűzés fontos. Hogyha egy közjó előállításaért fizettek, akkor számomra mindegy, hogy a támogatást az első vagy a második pillérből folyósítják-e. Számomra csak az a fontos, hogy közjavakról van szó. És ezért az első és a második pillér közötti különbség lassan megszűnik majd, és a második pillérben csak a vidékfejlesztés lesz. Végezetül elmondanám, hogy hosszú távon az egyetlen üzenet, amely sikeres lesz a kap védelmében, az az, hogy egy következetes kapot alakítunk ki módosítanunk kell a kapot, énnek, éppen annak érdekében, hogy megvédhessük. Köszönöm. Mulțumim domnului Cunia și continuăm audierea cu prezentarea. Köszönjük szépen. Most akkor Louis Pascal Maé jön, aki a közvetlen kifizetésekről beszél a jövőbeli kap keretékben, tehát egy európai mezőgazdasági modell népszerűsítéséről, népszerűsítéséről szolgáló megfelelő ösztönzésről. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elődesem egy új rendszerrel foglalkozik, egy új pak kifizetési rendszerrel a 2013 utáni időszakra. Az előadásomat korábbi ö, munkákra ö, alapizom, és ezeket felsorolom a kiosztott anyagban, de azért megemlítem őket, mert a Notre Europe, tehát Jacques Delors által létrehozott, a mi Európánk szervezet számára készült, és ez részletesen kifejti azokat a gondolatokat, amelyeket majd itt most ismertetek. Az előadásomnak a tartalma a következő. Először lesznek rövid megjegyzéseim a, a kap érdemeiről és korlátairól az 93-as és 2008-as évek között. Aztán sokkal hosszabb távú 2013 utáni kilátásokat is megemlítek, de csak a közvetlen kifizetésekről beszélek, és mindezt a közjavak, vidéki közjavak logikájába helyezem. És én emellett azt a feltételezést ismertettem, hogy az intézmények szükségesek ahhoz, hogy foglalkozzanak a, az jövedelmek és az árak instabilitásával. Én személyesen egy biztonsági hálóra gondolok, még az árak számára is. Másrészt, és mások is mondták, de én ezekhez csatlakozom, fontos, hogy legyenek intézmények, amely a mezőgazdasági piacot megerősíti strukturális módon, egész egyszerűen számok alapján, ugyanis strukturálisan ez most jelenleg gyenge. Ugyanis vannak olyan GMO dolgok, amelyeket meg kell őrizni, mert jó dolgok, de ugyanakkor éberebben kell figyelni rájuk tehát az, a mezőgazdasági szervezetek és az oligopóliumokra figyelni kell. Nos, nyilvánvalóan az eszközök megváltoztak, és a belső piaci egyenlőtlenségeket megjavították, de csak részben korrigálták a mezőgazdasági intenzitást. Ugyanakkor ezek a változások korlátozottak voltak a támogatás elosztásában és függtek például a gazdaságnak a nagyságától, és nem annyira a mezőgazdasági gyakorlattól. Ennek következményeként aztán a közérdek, mint például a környezetvédelem és a vidékfejlesztés olyan tétek, amelyekkel nem foglalkoztak megfelelően hatékonyan. A reformoknak a környezetvédelmi hatásai azok kétértelműek és csak részletes, részletesek, és a pozitív hatása a vidékfejlesztési terveknek, hát az eléggé bizonytalan és a hátrányos helyzetű területeken használtak csak valamire. Az állapot fel, felmérés az tulajdonképpen megfelelő, releváns, és a jövőt célozza meg még akkor is, hogyha eléggé diszkrét módon. Ugyanakkor a javulások nem, nem változtatják meg a közvetlen kifejez, kifizetéseknek a logikáját, például az egységes gazdaság támogatásban, ugyanis ezek megtartották azt a státusz, hogy jog, joguk van az embereknek arra, hogy megkapják ezeket a támogatásokat. És ezeket a jogokat, ezeknek a jogoknak egy tőkeértéke van, mivel ezeket át lehet ruházni. Ezek az egységes gazdaságtámogatások nem jelentenek ösztönzőket, nem felelnek meg annak, amit elvár a társadalom tőlük, és tulajdonképpen olyanok, mint az eredende bűn, tehát, hogy kompenzációt, kártérítést akarnak. Ez azt jelenti, hogy ezek kevésbé vonzó agrárkörnyezetvédelmi intézkedések teszik ezeket az intézkedéseket. Nos, kevés ténybeli bizonyíték van arra, hogy a kölcsönös megfeleltetés mennyire hatékony. Ezek az intézkedések negatív korlátozásként vannak felfogva a gazdálkodók részéről, ugyanis a támogatáshoz való jogukat ez befolyásol. Ezen kívül az felmerésben azt mondják, hogy ez egy európai politikai gyengeség, ugyanis nem egy nem európai módon kezeljük az európai problémát. Végül pedig az utolsó megjegyzésem a második pillérben a társfinanszírozás nem biztosítja a tagállamoknak a szükséges felelősségét. Nagyon nagy különbségek vannak az országok között a nettó pénzügyi egyensúlyban, és ez tulajdonképpen egy tragédia, hogy a a nemzeti egyenlekek tulajdonképpen befolyásolják a döntéseket. Az, az Egyesült Királyság visszatérítése már nem jogos, de ez tulajdonképpen pénzügyi szolidaritássá vált, de ez nem oldja meg a kapnak a problémáját. Nos, eljött az idő, hogy új pontról induljunk el, és a római szerződés ki kell terjeszteni, és felül kell vizsgálni. A miniszterek tanácsa ezt már felismerte. Annak ellenére, hogy a jelenlegi válság megtörtént, a jövedelem támogatás nem egy hiteles érv a jelenlegi közvetlen kifizetések mellett. Az élelmiszerbiztonság az védhető, de az egységes gazdaság támogatás nem ezt a célkitűzést célozza meg. Más eszközök is vannak erre. Ma úgy tűnik számára, és ne, ne keverjük össze a stabilizációt és a hosszú távú hatásokat. Tehát a támogatásnak a legjobb érve az a közjavak konjunktúrára. Tehát az új felfogásnak arra kell koncentrálni, hogy melyek a működésképtelen piacok, aztán a támogatást ösztönzőkké kell átalakítani, és a közpénzeket annak megfelelően kell elosztani, hogy mennyire térülnek meg ezek a befektetések a szociális, a társadalmi értékben és a szolgáltatásokban. Tehát, hogy közpénzek közjavakra legyenek. Ezen kívül ki kell terjeszteni a szubszidiaritást a kap intézkedések tervezését, szervezésében és finanszírozásában is. Aztán ezért az új kap számára egy új ö, ö, fogalmakat szeretnénk ö, kialakítani, tehát különbségtétel és megcélozása a dolgoknak, arányosság, hatékonyság, következetesség és egyszerűség és stabilitás. Aztán a szerződéses szabadság és olyan szolgáltatások nyújtása, eh, amelyekre valóban szükség van, eh, ne pedig a eh, nagy profitokat várják. Aztán elszámoltathatóság, ugyanis a közpénzek az közszolgáltatásokat kell, hogy jelentsen, és ezt ellenőrizni kell. Végül pedig pénzügyi felelőssége a tagállamoknak Összefoglalva két kulcsfontosságú kihívás van, tehát jobban kapcsolni kell az egységes gazdaságtámogatást és a gazdaságos felhasználását az ösztönzéseknek. Ezen kívül figyel, fegyelmezni kell a nemzeti érdekeket, és meg kell gondolni a döntéshozási folyamatot a nemzeti pénzügyi egyensúly szempontjából. Tehát vannak olyan alapeszközök, amelyek a piac felé fordulnak olyan zónákban, amelyeket le, jelenleg lehet, hogy ö, banálisnak tekintünk, de hát azért ezek mégiscsak a legnagyobb részei a vidék, vidékeknek. Ezen kívül ezeket kötelezettségvállalásokhoz kell kötni, amelyeket a ö, működtetők ö, tesznek, és ezen kívül ö, ezeket nem lehet átruházni, sem eladni, és egy korlátozott, de azért jelentős időtartamuk kellene lenni, és mint ahogy mondtam, ezeket kötelezettségvállalásokhoz kell kötni. És a költségek a régiók és a tagállamok szerint különbözőek lennének, tehát egy, valamilyen fajta különbségtételre tételre van szükség, amely nem mond ellent a hosszú távú konvergenciának. Aztán a második az, a szerződéses kifizetések olyan vidéki területekre, amelyek hátrányos területek. Ezek ugyanakkor nagyon fontosak a vidék szövetéhez. Épp ezért szükség van egyfajta támogatás, amely a termeléshez kötődik, de feltételeket kell támasztani, tehát az extenzív termeléshez például. És ez nagyon sok hálózathoz kapcsolódni, tehát ezek a hátrányos területek szabályozott, ezeket szabályozni kell, és attól függ, hogy ez milyen lényeges szerepet játszik a mezőgazdasági fejlesztésben. Aztán vannak a zöld pontos fejlesztések, amely például a biológiai termelés, amelyek magasabb szinten környezetvédelmi szolgáltatásokat vállalnak, tehát ezek magasabb szinten vannak, mint a, az alap követelmények. És itt ezt kreditpontokat kal jutalmaznának a kötelezettségvállalásoknak megfelelően, de figyelembe veszik a vidéki tájakat és forrásokat is. És aztán ezeket a zöld pontokat a vidéki területnek egyes részeihez részeire jelölnék ki, amelyek környezetvédelmi szempontból érzékenyek, vagy pedig nagy a természeti értéki e, vagyona. És ugyanakkor ezek hozzájárulhatnának a mezőgazdaság lábnyomának a az enyhítéséhez a, a, a szokványos területeken, úgy, hogy támogatják a gazdaságokat, amelyek biológiai termelést, vagy pedig extenzív módszerekkel folytatott termelést folytatnak. Tehát ezek kis, törékeny területek lehetnek. Nézzük akkor most a horizontális elveket tehát a, a, most a pénztárakat nem nyújtják meg, tehát nem dől a pénz, hanem szerződéseket kötnek. Aztán ezek időben is korlátozottak lesznek, és, és végül pedig egy személyhez kötődő, ö, ö, személyhez kötődőnek lennének, és nem átrúhozhatók. Végül pedig pénzügyi felelősségre van szükség a pénzügyi szolidaritás helyett, tehát mindegyik szerződéses kifejezést, amelyben benne vannak az alapvető gazdálkodási kifizetések, intézkedések is társfinanszírozzák a nemzeti költségvetésről. Ez pedig azt fogja eredményezni, hogy csökkenti a meglévő különbségeket a tagállamok közti pénzügyi egyensúlyok között, és beleépítve van már egy ösztönző a tagállamok számára, hogy, hogy valóban a, a profitokat, azokat felhasználják. Ez pedig azt jelenti, hogy a politikai döntéshozóknak és az intézményeknek is változásokat lehet összefoglalásként. A javaslatok lehet, hogy egy részben radikálisak, mint például ez a személyhez kötődés, vagy pedig ez a nagyarányú újraelosztás, de ugyanakkor lehet, hogy gyakorlatiasak is és nem helyettesítik a, más szakpolitikákat, mint a környezetvédelem és a regionális, és részt vesznek a vidékfejlesztési programokban. Ezen kívül felismerik a finomistását a, a korlátoknak és az adminisztratív költségeknek. Végül pedig nem teljesen felelnek meg a az arányosság, hatékonyság elvének, de hát nyilvánvalóan meg ebbe az irányba kellene elmozdulni, és a kifizetéseknek kell egyfajta differenciálása az alapkifizetéseket is illetően, és ezt figyelembe venni az országok közti különbséget. Ezek a javaslatok egy szupranacionális, szupranacionális vonásokat is tartalmaznak, ugyanis a közjav, vidéki közjavak azok léteznek, és ezek hely, helyiek is, és magasabb szinten is megvannak. Tehát az együttdöntés épp ezért szükséges, és a társfinanszírozás is. Másrészt azt hiszem, hogy a fiskális föderalizmus, annak ellenére, hogy mások nem hiszik ezt, nem olyan világosan fogalmazza meg azt, hogy meg maximális helyi hatalomra van-e szükséges minimális Európába. Vannak helyi közjavak, mint például az édesvízi források, ahol az állati jólét, állatok jóléte etikai szempontból összeegyeztethető a különböző preferenciákkal a tagállamokban. De ez azért nem olyan egyszerű, mint ahogy néha gondoljuk. Nos, akkor végül pedig azt hiszem, hogy közös politikára van szükség, de ezt nem szabad a nemzeti érdekeknek ö, ö, Európának szükség van a gazdálkodóira, nem csak az élelmiszertermelésre, hanem azért is, hogy gazdaságosan használják a vidéki tájakat, amely egy európai örökség. Végül pedig a kollektív lépések hogyha jól szervezettek, akkor azok a gazdálkodó közösségnek a jólétét megvédi, de nem a vidéki közjavaknak kell a közvetlenül megcélozni a felhasználókat. Tehát eh, az Európai Parlamentnek is van szerepe, amely a társadalmat képviseli, az egész társadalmat, és egy jobban célzott mezőgazdasági politikát kell kialakítani. Köszönöm. Sorry. Köszönöm, Luis Pascal Mahé professzor. Most pedig a szakemberek közül utolsóként megadom a szót Andrei Kovászkinak, aki a Varsói mezőgazdasági iskola tanára és a mezőgazdasági és élelmiszergazdasági intézet igazgatója, aki azzal foglalkozik, hogy miért kell továbbra is európai szintű, európai mezőgazdasági politikát kialakítani. Kovalszki professzor úr, öni a szó. Okay panie przewodniczący, szanowne panie, szanowni panowie. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm, hogy meghívtak a mai napra, és hogy részt vehetek a mai vitában. Megtisztelő, hogy itt lehetek. De mivel én vagyok az utolsó felszólaló ennyi kiváló szakértő után, az az érzésem, hogy már mindent elmondtak előttem és nagyon keveset tehetek hozzá. Elnök úr, szerintem nem lesz rossz, hogyha egy anekdotával kezdem, egy személyes történettel. Amikor elmondom, hogy vidékfejlesztéssel foglalkozom, vidéki szakpolitikával, e, szakértők és közgazdászok között, sokan azt kérdezik, hogy vajon hogyan tudod, hogy, hogy hogyan kell pénzt veszíteni és amikor meglepődök, elmondják, hogy erre három módszer van. Először is a e, játék, így lehet a leggyorsabban, e, hazát játék, így lehet a leggyorsabban pénzt veszíteni. A második a szex, ami ugye a legtöbb örömet jelenti, és a harmadik a mezőgazdaság. És tudják, így lehet a legbiztosabban pénzt veszíteni, a mezőgazdaságon keresztül. Hölgyeim és uraim, a mai vita bebizonyítja, hogy ennek semmi alapja nincsen. És előadásomban arra szeretnék rámutatni, hogy a vidék, vidékfejlesztési politika miért legyen Európában közös, és remélem, hogy sikerül is ezt bebizonyítanom. Hogy a viccnek a harmadik része miért nem igaz. A véleménykülönbségek abból erednek gyakran, hogy a, a kapot a római szerződés határozta meg. És ezután nem készítetek újabb definíciót. Itt az ideje szerintem, hogy megvitassuk, miről szól a kap. A kiindulási pont szerintem az, lesz, az a meghatározás, amit én egy francia könyvben találtam, amely a következő módon határozza meg a kapot. A kap megteremti azt az intézményi alapot, azokat az intézkedéseket, amelyek a közös építőkövei a közösségnek, és megteremti ezekhez a pénz, pénzalapokat is és ami a nemzeti hatóságok szerepét illeti, ők létrehoznak egy átfogó politikát ezekből a szabályokból és pénzeszközökből, és ezeket nemzeti építőkövekkel és alapokkal egészítik ki, de nem vonják kérdőre ezeket akkor, amikor harmadik országokkal való kereskedelemre kerül sor. Amikor megnézzük a kap alakulását, kap fejlődését. Egyetértünk abban, szerintem mindannyian, hogy az idők során a közösség lényege valahol elveszett. A protekcionizmus belekeveredett a GATT és a WTO hatását követően, ennek betudhatóan és az unió további bővítései is hatással voltak rá, és megváltoztatták ennek az egész működését, hiszen a tagállamoknak eltérő az értek, érdekeltsége, és a, a GATT második pillérének növekedése, a társfinanszírozás is átalakította. Ez az erózió hozzájárult ahhoz, hogy sokan azt gondolják, hogy újra kéne nacionalizálni, nemzeti irányítás alá kéne venni a kapot. Néhányan azt állítják, hogy ez azzal függ össze, hogy az európai mezőgazdaság annyira sokféle a nemzeti feltételek különbözősége, a történelem, a kulturális eh, hatások miatt. Ebből eredően konkrét kiegazítási stratégiák kellenek, amelyek nem egyszerűen a kap szabálynak alkalmazását jelentik. Szerintem ez a sokszínűség, az európai mezőgazdaság sokszínűsége oda vezet, hogyha közösek a célkitűzéseink, azokkal jobb versenyképességet lehet teremteni az európai mezőgazdaság egész számára. A nacionalizáció egyik példája a költség. Hogyha visszaállamosítanánk a mezőgazdaságot, állítólag ez e, visszavetni a költségeket. Amikor gazdaság, e, gazdag országokat elemezünk, amelyek nem tartoznak az EU-ban, Japán, Norvégia, Svájc példáját, könnyen e, lámutathatunk arra, hogy a mezőgazdasági kiadások magasabbak is lehetnek, mint azok, amelyeket mi itt az Európai Unióban kifizetünk. Sok, sok mutat arra, hogy az újraállamosítás az EU-n belül a mezőgazdasági kiadások növekedését eredményezni a mostani állapothoz képest. Az újraállamosítás tehát nem gyógyszer, nem oldja meg az EU problémáit, hanem sokkal inkább annak következtében, hogy az Egyesült Államok vagy más országok nem alkalmazzák azokat a szakpolitikákat, amelyeket ránk akarnak erőltetni. Még egy érvet kell fenntartanunk, a KAP 2007-ben 12 országban a költségek meghaladták a termelési értéket piaci értéken nézve, és és mindezt a kap ellenére. És ezeknek az országoknak a száma várhatóan növekedni fog. A kap fenntartása Európában nem azt jelenti, hogy ezt a politikát nem lehet megváltoztatni, pont ellenkezőleg meg is kell változtatnunk, hiszen újak a kihívások. Hadd mutassak rá több tényre is, amelyeket tovább kell összhangolni, na, nemzeti szakpolitikák és EU politikák tekintetében egyaránt. Először is Fenn kell tartani az a mezőgazdasági termelés potenciáját annak érdekében, hogy biztosíthassuk az élelmiszerbiztonságot Európában, de azért is, hogy a világ élelmiszer igényét is el tudjuk látni. A kap véleményem szerint a jelenlegi állapotban ezt nem tudjuk biztosítani ez egy e, közös piacon, és nem tudjuk biztosítani versenyképességünket sem. Másik fontos terület szerintem, amelyet nem használunk ki teljesen, az pedig a piac e, kezelés rendszerének létrehozása, valamint a ár, ár, ár és jövedelembevétel e, fluktuációja hatásának enyhítése mezőgazdaságon belül. Szerintem a kap csak korlátozott mértékben kerül itt felhasználásra. Továbbá egyszerűsíteni kell azt a módot, amelyel a kap intézkedéseit megvalósítják, és miként használják ezt fel más közösségi programokban is. Ne felejtsék el, hogy új kihívások elé nézünk, és gyakran elfelejtjük ezeket, csak az új fogyasztási igényekre koncentrálunk. De az elmúlt néhány évben új termelési ösztönzők alakultak ki. Több tucat évvel ezelőtt senki nem foglalkozott komolyan Kína kérdésével, de ez nem csak az egyetlen ide idézhető probléma vagy példa. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az új technológia az egész világon elterjed, az intelligens élelmiszert fejlesztik a világ, világban, és ezért a kapnak ezt tükröznie kell, erre válaszolni kell. Hadd térjek vissza valamire, amit ma megvitattak, és hadd mondjam el, hogy a kapnak reagálnia kell a környezeti kihívásokra is. Ezek a jövőt érintő kihívások, meg vagyok győződve arról, hogy a le, az EU leggazdagabb országai sem tudnak ezzel egy egyedül megbírkózni. A ko- korábbi megjegyzésem is arról szólnak, hogy a kapot meg kell tartani az EU tagjaiben. Új, tag, új tagállam polgáraként hadd mondjak most pár szót a közösségről, egy új tagállam szemszögéből. Most leginkább a légi, régi tagállamok példájára hivatkozok. Önök emlékeznek, hogy mennyire drága dolog a mezőgazdaságot modernizálni, és mennyire nehéz, hogy mennyire nehéz ugyanez olyan országokban, ahol a GDP sokkal alacsonyabb, mint az EU leggazdagabb országaiban. Ne felejtsék el azt sem, hogy az új tagállamoknak az EU belső versenyével is meg kell küzdeniük. Ők meg akarják valósítani a Lisszaboni stratégiát, és gyakran ezt az érvet politikai vitában is felhasználják elérkezett az idő, hogy véget vessünk az, a mezőgazdaság átak, átalakításának, hiszen az új technológiára kell pénzt fektetni. Ezzel nem szeretnék tovább foglalkozni, de ne felejtsék el azt, hogy hogyha fel akarjuk számolni a közösségi aspektust, akkor ne felejtkezzenek el a jelenlegi pénzügyi válságról sem. Lengyelországot annyira nem, érti, nem érintette a pénzügyi válság, de más új tagállamokat, más tagállamokban rengeteg százalékponttal visszaesett a GDP szintje. Tehát a válságból való kirabbalás korlátozott lehetőségeket teremt más területeken. A gazdákkal folytatott megbeszéléseken a kihívásokról beszéltünk, és ön azt mondták, hogy sokan, hogy a csatlakozási előidőhöz képest 40-50 kal esett ez vissza de az e, sokan azt mondják, hogy az EU költségvetésének harmadát költik el mezőgazdaságra, és egy utolsó megjegyzés. Nagyon gyakran az új tagállamokat úgy kezelik, mint ahol nagyon kevés reform történik. Én viszont azt gondolom, hogy itt senki nincs tisztában azzal, hogy Lengyelország 200%-os inflációval küzdett az EU, EU-hoz való csatlakozás előtt, most pedig aggódunk, hogyha 4% az infláció, akkor már baj van. Akkor már baj van. Nem kell közgazdásznak lenni ahhoz, hogy elképez, elképzeljük ennek a társadalmi költségeit, szociális költségeit. El kell fogadni tehát, hogy a mezőgazdaság egy kicsit kisebb hatékonysága és a átalakuló szakpolitikák, amiket itt bemutattak, amiket itt bemutattak, nem akarom most már untatni önöket, csak néhány érvet szeretnék bemutatni, annak érdekében, hogy meggyőzem önöket arról, hogy a mezőgazdasági EU politika közös politikának kell, hogy maradjon. Köszönöm szépen! Îi mulțumim mult uh, domnului profesor Kowalski pentru prezentarea făcută. Köszönjük uh, Kowalski professzor úrnak az előadást. Akkor most uh, lezártuk a meghallgatást, és az egyetemi előadók és a mezőgazdasági termelők képviselői is hozzászólhattak. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Érdekes beszámolókat hallhattunk a gyakorlat részéről, valamint a tudomány részéről a mezőgazdaság területén, és Arindok Kunya nagyon jól fogalmazott, mely szerint termékeket kell létrehozni, amelyekre a társadalomnak szüksége van, és bizonyos vagyok benne, hogy leszek ilyen termékek, mert a termelő mezőgazdaság egészséges élelmiszereket állít elő az EU előírásainak megfelelően, és nem csupán élelmiszert termelünk, hanem a mezőgazdaság tájat is termel, úgymond, és ezt honorálnia kell a társadalomnak. Ez egyszerűen hangzik, de ezt rögzítenünk kell. Éppen ezért véleményem szerint az EU előírásai szerint előállított termék, ez már önmagában egy minőségi védjegy kell, hogy legyen. De nem olyan egyszerű ez a helyzet. A kezdetekben elhangzott, hogy az éghajlatváltozás kihatásait is vizsgálnunk kell a mezőgazdaságra, de más vitákból halljuk, hogy amikor az éghajlatváltozásról összefüggő célok előréséről van szó, akkor a mezőgazdaságot is be kell kapcsolni. Emlékeztetnék arra, hogy az új bizottság meghallgatása során itt az Európai Parlamentben, a Környezetvédelmi Szakbizottságban Hidegelt biztosnak feltettük a kérdést, és Hidegelt több ízben hangoztatta, hogy a mezőgazdaságnak hozzá kell járulnia az éghajlatvédelemhez speciális DEN kezdeményezésekre utalt, mely szerint a klíma perspektíva rendszeresen meg kell, hogy jelenjen a mezőgazdasági szakpolitika reformjában. A biztos asszony azt is említette, hogy egy környezetbarátabb mezőgazdaságot tart kívánatosnak. Ezt nagyon értéksemlegesként mondom, de azt hiszem, hogy ezt is bele kell vinnünk ebbe a vitába, és nagyon érdekes lenne számomra, hogy a mai szakértők üzenetként vigyék magával ezt a kérdést, hiszen fel kell vetnünk ezt a kérdést, és vannak kiinduló pontok, amelyeket használhatunk, és tovább kellene kutatnunk ezen a területen, meg kell vizsgálni, hogy a gyakorlat hogyan áll ehhez a kérdéshez vannak-e már számítások a széndiokszid mérleg tárgyában ezen a területen? Így vetődik fel ez a kérdés, és azt hiszem, hogy ezeket a számításokat is figyelembe kell vennünk, és ha alkalom nyílik arra, akkor szakértőkkel erről a kérdésről vitáznunk kellene, ezért hálás lennék. Köszönöm. Vă mulțumesc. Înainte să continuăm lista... Köszönjük szépen. Mielőtt folytatnánk a hozzászólók listáját, szeretném megkérni azokat, azokat a kollégákat, akik szeretnének hozzászólni, hogy két percben korlátozzák a hozzászólásokat, mert nagyon hosszan, hosszú a lista. Kidesz asszony. Köszönöm szépen. Remélem, Eh, elnök úr, hogy nem én nekem célozta ezeket a megjegyzéseket, de azért megpróbálok eh, rövid lenni. Eh, különlegesnek tűnik, hogy amit a bizottság mondott, hogy összeomlott a mezőgazdaság, mert a jövedelmi veszteségek olyan nagyok voltak, hogy az előző 14 évnek a, a jövedelmi nyereségeit nem sikerül újra produkálni. Tehát nagyon súlyos a helyzet a jövedelem szempontjából. Van még két másik megjegyzésem. Valakinek végre már ebben a bizottságban nem az elfogadott norma szerint nyilatkozni, tehát hogy fogadjuk el a mezőgazdasági költségvetés csökkentését. Ezt nem szabad elfogadnunk. Nekünk pontosan a bizottságnak a, a képe miatt növelni kellene az e, mezőgazdasági költségvetést. A másik megjegyzésem. Ne kérjünk állandóan bocsánatot a kapért akik azt mondják, hogy meg kell győzni a közvéleményt erről a politikáról, azoknak nincs igaza, hiszen a közvélemény az támogatja a gazdálkodókat, a termelőket. És a vásárlások során igenis megmutatták, hogy nem fogják megfizetni az élelmiszerek egész árát. Tehát ez egy tény. Tehát legyünk keményebbek. És azt hiszem, hogy a mai meghallgatás után gerincesebben kell védenünk a gazdálkodókat és az élelmiszeripart. Tegnap a közjavakról folytattunk vitát, és nem tudom elfogadni, hogy azt kérjük a gazdálkodóktól, hogy többet tegyenek kevesebbért. Nem tudom, hogy el tudom-e fogadni annak a fogalmát, hogy nem lehet a, a múltnak a rendszere. Kell valami változás, de a bizottságnak meg kell mondani, és a tagállamoknak is, hogy mi történt eh, a termeléssel azokban az országokban, ahol, ahogy a eh, korábbi eh, gazdálkodás folyt. Nálunk legalábbis a termelés fennmaradt. Tehát erre is figyeljünk. Végül pedig mit jelent egy név, mi van egy névben. Annyian beszéltek arról, hogy változtassuk meg a nevét. Örülök, hogy legalább a K megmarad ebben a névben. Van, aki ki akarja venni a mezőgazdaság kifejezést, vannak, akik a környezetvédelmet szeretnék, vagy az élelmiszert beletenni. De ne felejtsük el, hogy a mezőgazdaság és a gazdálkodás a fontos része ennek a politikának. Tegnap a Környezetvédelmi Bizottságban, és ezzel fejezem be, azt hallottuk, hogy szeretnék egy terület alapú kifizetési rendszert, egy laposabb ilyen rendszert általányrendszert bevezetni. Kinek lenne ez a hasznára? Lehet, hogy a kereskedelem igen, de a költségvetés szempontjából határozottak legyünk. Köszönöm szépen. Kalinowski úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A vita többről szól, mint a kap jövője. Itt az európai mezőgazdasági modellről van szó. A jövőről beszélve meg kell vitatnunk a 2020-as stratégiát, amely befolyásolja a prioritásokat a költségvetésben. Tehát szeretném felhívni a célkitűzések közötti eltérésekre és az eredményekre, amely a különböző stratégiáknak a megvalósításának eredményeként következik be legalább a környezetvédelmi feltételeken akarunk változtatni de e, itt azt halljuk, ugye, hogy kevesebb pénz lesz a költségvetésben. 2020-ban e, a e, mezőgazdaságnak olyannak kell lennie, hogy a gazdálkodák ezreit alkalmazzák. Iparibnak kellene lenni a a mezőgazdaságnak, és hogyha a közvetvédelmi feltételeket is változtatni kell, akkor mi fog itt történni? Tehát előbb vagy utóbb meg akarjuk változtatni a mezőgazdasági modellt, környezetvédelmi, szociális és kulturális javakat kellene terveljenek, és ennek mind a mezőgazdasági politikából kellene származnia. Három kérdésről van, a kapnak a legitimitása. Bizonyos vagyok benne, hogyha ha, amikor a közjavakról beszélünk, akkor eh, a kapnak egy jobb eh, hitelesítésére van szükség. Aztán egy új igazságos kifizetési rendszerre. Nem tudok egyet érteni azzal az érvel, hogy a kifizetési szinteknek figyelembe kellene venni a differenciálást. Ez azt jelenti, hogy az egységes piacnak az alapelvenek ugyanolyan feltételeknek kellene megfelelni. Tehát ezt az alapelvet kellene a kapban is figyelembe venni. Köszönöm szépen. Most pedig Versjáni asszony kap szót. Ja. Thank you, uh, Mr. President. Presidente. Sorry. Oh, sorry. It's sorry. me. Ah. Are cuvântul doamna Erans Garcia. Sí, gracias. Lo siento. Eh, yo quisiera suscribir una por una todas las palabras de la colega McGuinness. Y Szeretnék McGuinness asszony véleményével egyetérteni, és teljesen kiválóan fogalmazta meg, eh, gratulálok. Hadd tegyek hozzá pár dolgot a kapról, amely nagyon nagy minő, jó minőségű termékeket tesz lehetővé, és olyan termelési módon, amely tiszteletbe tartja a tör, környezet törvényeit. Nagyon magas szintű minőséget tudunk előállítani. De van egy kérdésem. Milyen célt szolgál az, hogyha az az eredmény, az Európai Unió stratégiája az, hogy számoljuk fel a kapot, aminek olyan sok jó eredménye van. Miről beszélünk akkor a jövőbeni meghallgatásokon? Arról, hogy megváltoztatjuk a 27 tagállam politikáját? Úgy tűnik, hogy ezt eldöntötték hogy ezt az ágazatot nem, ta, nem támogatják a jövőben, de viszont kell, hiszen egy stratégiai jellegű, hiszen a lakosságot etetni kell ezért élelmiszerbiztonságra van szükség, kell azonban ellátási biztonság és észszerű árak kellenek, és minimum szabványokat kell tiszteletben tartani, a munka, az ILO szabványait tiszteletben kell tartani, a környezetvédelem szabványait, hiszen azokat mi szabtuk meg, és nagyon magasra tettük a lécet. Megfelelő közösségi költségvetés is kell ehhez. Köszönöm szépen. Vă mulțumesc și dau cuvânt. Köszönöm szépen. Jár úr. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy Zon Leitner úr nagyon fontos mondat, mondatot mondott, hiszen a közös mezőgazdasági politika jobb, mint a híre, és megállapíthattam, hogy közelednek a vélemények, hiszen mindannyian elismerjük a kap létjogosultságát, az önellátást élelmiszerekkel az EU-ban, a környezetet is gondozni, megőrizni akarjuk, árstabilizációs rendszert akarunk, hogy az árvalótörítést befolyásoljuk. Nem voltunk teljesen egyetértőek az első-második pillér, illetve a társfinanszírozás kérdéseiben. De azt hiszem, hogy ezen közös vonásokkal, amiket ma megállapíthattunk, azzal kellene a had szintére vonulnunk a költségvetést illetően is. Azt hiszem, hogy a szerénység rossz tanácsadó, egy olyan kapra van szükségünk, amely ö, megfelel annak, hogy a gazdálkodók nagyon sokat tesznek, nagyon sok észszerű dolgot tesznek, és legyen bátorságunk a költségvetési tárgyalások során is, hogy kijelentjük, hogy ha ezeket a szabályokat meg akarjuk tartani, akkor ehhez megfelelő forrásokra is szükségünk van. Ö, problémaként felírtam még a bürokratikus terheket, amit szintén figyelme kell venni a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bager úr kapszott. Köszönöm, elnök úr. Nagyon figyelmesen követtem a meghallgatást. A Költségvetési Szakbizottság állandó jelentéstevőjeként is a éves pénzügyi tervezés tárgyában. És természetesen egyetetek azzal, hogy ebben a vitában elsősorban arról van szó, hogy a célokról, a tartalmakról és aztán az eszközökről megállapodjunk, hiszen az eredmények fontosabbak, mint az eszközök, és ezt a keresztmegfeleléssel kapcsolatos vitában mondom. Fontos, hogy sok közös vélemény alakult ki, és természetesen sok ellentétet, különbözőséget is le kell még küzdenünk, de jó és világos reakció volt arra, amit novemberben az úgynevezett nem hivatalos dokumentumban a bizottság szolgálataitól olvashattunk, hiszen itt mezőgazdasági költségvetés és egyéb szempontokból egy helytelen papírról van szó. A kollégákat szívesen emlékeztetném a következőre. Ez a vita, amit most folytatunk, a jövő mezőgazdasági politikájában talán a folyamatosságot és a változást össze kell kapcsolni realista víziókkal, anélkül, hogy az aktuális igényeket figyelmen kívül hagynánk. És késznek kell lennünk arra is, hogy 2012-ben konfliktusba kerül, kerülnek a saját kormányaikkal. És a nem megfelelő ajánlatnál a éves pénzügyi tervre, és itt egy ö, hozzájárulási eljárásról van szó, a plenárison nemet kell mondanunk majd. Egyebekben a ö, vitának nem lesz értelme, és ezt nagyon nyomatékosan mondom, és azt is, hogy én szívesen önökkel tartok. Köszönöm szépen, Bőge úr. Most akkor Kányérte asszony következik. Vispirms es gribētu uzsvērt, ka viens no svarīgākajiem mērķiem ir... Szeretném kiemelni, hogy az egyik legfontosabb cél a közös mezőgazdasági politikának megőrizni azt a részt, amelyel a CAP eddig bírt, és intenzíven kell dolgoznunk ezen, hogy más szakbizottságokban is meggyőzzük a kollégákat arról, hogy a versenyképességi problémáink nem mehetnek a kap kárára. Közös célunk kell, hogy legyen, hogy egy igazságosabb kapot alakítunk ki. Ugyanakkor jelenleg túlságosan nagy a távolság az új és a régi tagállamok között, egy egyenlőtlenség tapasztalható, amely ahhoz vezet, hogy versenytorzulás alakul ki, és különböző élet ö, ö, standardek alakulnak ki, és az valamennyünket zavar. És van egy második elv, amire támaszkodnunk kellene, ez pedig az átláthatóság, a nyíltság. A kritériumok nem lehetnek önkényesek, hanem felülvizsgálhatónak, és mindenki számára érthetőnek kell lenniük. És könnyen használhatónak is kell lenniük ezeknek a kritériumoknak. Ezt nem érhetjük el anélkül, hogy vitát folytatnánk a mezőgazdaság társadalmi hasznáról. Milyen a viszony a mezőgazdasági termelés és a gazdálkodók között, akik a termékeiket a társadalomnak kínálják. Nagyon óvatosnak kellene lennünk a társfinanszírozás vonatkozásában lehetőség szerint. Ennek a politikának a közösségi rangját meg kellene őriznünk. Köszönöm szépen, Szigeltki úr követ. Podzielam program, żebyśmy się przestali biczować, tłumaczyć za wspólną politykę rolną. Szerintem a kapról nem kell sokat magyarázni. Azt hiszem, hogy e, intelligens módon költöttük el ezt a pénzt, e, nem csak a gazdálkodókra, hanem a fogyasztókra is. Miért gondolják azt, hogy alacsonyabbak most a gazdálkodók jövedelmei? Mi történt a pénzügyi fiacokon? A bankok megmentésére mennyi pénzt költöttünk? Ezt ki fogja megfizetni? Hát gondolom ezt majd elfelejtik. Aztán sokat beszélünk egy oly modellről is, ez nem azt jelenti, hogy mindent meg kell változtatni, ami azelőtt volt. A kapnak vannak nagyon jó vonásai is, és ezeket meg kellene tar- hasz- tartani, és sikeresen használni. Ne felejtsük el, hogy van egy közös piacunk, tehát hatákony, hatékonyan is működtünk. Azt mondják, hogy nem vagyunk versenyképesek a globális piacon. De milyen fajta normák alkalmazandók? A verseny az bizonyos feltételek között történik, és végül pedig a gazdálkodásnak a sajátosságai. Egy csomó függ az időjárástól például. Jó, hát hogyha többlet van, akkor ö, intervencióra van szükség. Ez az EU szerepe. Különben piasztorzulás következik be. Egy másik kérdés. A közös mezőgazdasági politika nem azt jelenti, hogy minden eszköznek egyformának kell lenni. Ne felejtsük el a regionalizációt. És ha olyan termékekről beszélünk, amelyet a mezőgazdaság termel, az nem azt jelenti, hogy a kap mindent meg kell, hogy fizessen. Miért nem lehet bizonyos aspektusait más szakpolitikából finanszírozni? Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászóló következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó volt, hogy itt a szegbizottságban a gazdálkodók hangját is hallottuk, és a közösségek hangját. És az Ószteri Gazdálkodók Egyesületének a vezetőjét is üdvözlöm itt. Nagyon jó, hogy nem csak itt foglalkozunk ezzel a vitával, hanem a saját országainkban is. Figyelemmel követtem a mai vitát, és több érv erősen elhangzott. Hallottuk a gazdálkodók hangját világosan, tehát, hogy erős kapra van szükség. És szerintem mind a parlamentben, mind a bizottságban arra kell törekednünk, hogy a munkánkat ehhez alakítsuk. Tehát, hogy milyen lesz a 2013 utáni kap aztán erős hangon mondták azt, hogy megfelelő költségvetésre is szükség van, és egyetértek Gönösz kolléganővel, hogy ne fogadjuk el azt, hogy kev- kisebb legyen a költségvetés a kapra, hanem a lehető legtöbbet célozzuk meg. Van másik kolléga, aki azt mondta, hogy a kapnak vannak olyan elemei, amelyek szükségesek, és hogy vannak más területek, ahol a parlamentnek kellene felelősséget vállalni. Erős közvetlen kifizetési módszere, rendszere van szükség, és világos, hogy ezt nem azért kell tenni, mert ők kérnek jogokat, a gazdálkodók kérnek jogokat, hanem azért, mert a helyzet olyan, hogy nekik jogokat kell biztosítani. Aztán a köttatásra és a fejlesztésre van szükség, nem pedig több bürokráciára hogyha eh, hatékonyabb eh, munkát várunk tőlük és közjavakat, akkor meg kell hozzá adni az eszközöket, és ehhez további finanszírozásra van szükség. A kap jövője megfelelő irányítási eszközöket is igényel a piacok számára. Eh, hallottuk ma a burmai katasztrófát, és hogy hogy lehet tönkretenni a gazdálkodók jövedelmeit. Röviden még annyit mondanék, hogy a, az élelmiszerbiztonságnak is fontos szerepet kell játszani. Az elnök félbeszakította, a következő hozzászól következő. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy érdekes délutánt élhettünk át. Köszönetet mondok a felszólalóknak, a, az előadóknak. A érdekes kérdés az elosztás az élelmiszerlenc során, és érdekes kérdés lenne, hogyha forradalmi módon gondolkodnánk ebben a kérdésben, mert azt hiszem, hogy az elosztás már egyszerűen nem helyes az élelmiszerlánc során, ami a gazdálkodókat illeti, erről tehát el kellene gondolkodni hogyha fogyasztókról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy a fogyasztó számára a gazdálkodó szimpatikusabb, mint a kereskedő az élelmiszer árusító lánc. Kunya úr helyesen említette, hogy az agrárpolitikának koherensnek kell lennie a fogyasztókkal szemben, de a gazdálkodókkal szemben is. Az elmúlt évek során csökkentettük az árakat, és közvetlen támogatásokkal egyenlítettük ezt ki, és most koherensnek akarunk lenni, ugyanakkor a finanszírozást nem akarjuk engedni, a plusz finanszírozást nem akarjuk engedni, ez is egy kérdés, a koherencia kérdése. Hitelesnek kell lennünk a gazdálkodók szemében is. Tehát itt nagyon kell figyelnünk végezetül, azt hiszem, hogy el kell gondolkodnunk, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni az agrárpolitikát. A, az agrár kisüzemeknél a követelmények, a bürokratikus követelmények és az eredmény közötti viszony egész egyszerűen nincs összhangban, és ezért elméltebb vitára van szükség, hogy hogyan lehet a dolgokat ezen a területen egyszerűsíteni. Esco a te la parola. Nicolescu, te kapsz szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is csatlakozom azok kollégákhoz, akik azt mondták, hogy ne fogadjuk el, hogy a költségvetés csökkentése az sorsszerű. Tehát ezt az együttdöntés alapján meg kell tiltanunk. Ezen kívül szükség van arra, hogy nagyfokú legitimitást érjünk el az új politikában a kapnak olyan politikának kell lenni, amely a lehető legszélesebb körű konszenzust éri el. Az elfogadásnak kettősnek kell lenni, egy részét az egész társadalomnak el kell fogadnia, és mindegyik tagállam más részről. Ezért a kiválasztott kritériumoknak objekt tavaknak megkérdezhetetlenek kell lenni, mind keleten, mind nyugodtan. A CAP e kapnak, az Európai Szociális Modellt kell szolgálnia. És azt hiszem, hogy az új tagállamoknak a az igényei épp olyan legitimek, mint másoké, és minden várakozásnak meg kell felelni, és visszautasítom azt az összefüggést, amit itt felvázoltak, a közvetlen kifizetések és az életszínvonal összefüggésében. A, a gazdálkodók azok versenyre hogy szembe nézzenek a piacon, és a termelési költ költségek, azok, amelyeknek bizonyos költségek között alakulnak ki, azoknak versenyképeseknek kell lenni, tehát majd csak a, a, a lehetőségeket meg kell vizsgálni. Brevissimo. Utolsó hozzászól, és aztán George Lane-nek adom meg a szót rövid végkövetkeztetés céljából. Danelis úr, te következel egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönetet mondunk ezért az érdekes rendezvényért, meghallgatásért. Minden hozzászólónak, előadónak szeretnék köszönetet mondani nagyon érdekes beszámolókért. Egy nagyon konkrét pontot említenék röviden. Az Európai Bizottság adatai szerint, az éghajlatváltozásról szóló közlemény szerint az Európai Unió déli tagállamai jobban szenvednek az éghajlatváltozás kihatásaitól. Azonban ezek a tagállamok aránytalanul jobban szenvednek az éghajlatváltozás hatásaitól. Az éghajlatváltozás valószínűleg nagyon nagy kihatásokkal jár majd azokra a régiókra, amelyek mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Tehát alternatív gazdasági tevékenységeket is, akár mint erdőgazdálkodás vagy hal tenyésztés. Ezek a tevékenységek gyakran az egyetlen lehetőségek a ezen vidéki területeken a jövedelem diversifikálására különböző ágazatok, tehát nagyon erősen szenvednek majd az éghajlatváltozás kihajtásaitól, ami a diversifikáció lehetőségeit csökkenti. És ezek főleg a déli tagállamokat illetik, ez, érintik ezek a kihatások. A bizottság milyen lehetőségeket javasol, hogy a különlegesen érzékeny régiókat megvédje az éghajlatváltozás kihatásaitól? és utalnék arra is, hogy ezekben a régiókban is védeni kell a közjavakat, és a mezőgazdasági tevékenységet ott meg kell őrizni. Úgy vélem, hogy a kérdésnek a következőnek kell lennie, főleg az Európai Bizottság irányában, hogy mennyiben foglalkozik ezzel a témával, és milyen megoldási lehetőségeket lát ezen a területen. Köszönöm. Elnök, utolsó ként Giovanni Lavia kap szót, aki a Költségvetési Szakbizottságban is fontos szerepet játszik a mezőgazdasági politikákban. Köszönöm, köszönetet mondok a jelen, az előadóknak és valamennyi kollégának, aki felszólalt a vita során, mert azt hiszem, hogy számomra és George Lyon szemére nagyon hasznos elemeket szolgáltattak, hogy a jelentéseinket gazdagítani tudjuk a mezőgazdaság, illetve a költségvetési szakbizottságbeli jelentésben. Azt hiszem, hogy felszínre került, hogy milyen fontos a kap az új témák tekintetében, és azt hiszem, hogy ezen új kap célkitűzéseket illetően fennel az az igény, ahogy ez kiderült a vita során, hogy fenntartsuk a közösségi mezőgazdasági szakpolitikát, európai szinten kell tehát a mezőgazdasági politikát megtartani, és el kell kerülni ezen szakpolitika tagállami szintre sűjesztését, akár finanszírozás tekintetében is, amelyet egyesek szorgalmaztak, és amelyekről egyesek beszéltek. Azt hiszem, hogy a vita során kiderült, hogy egyértelmű az az igény, hogy ez az egységes közösségi mezőgazdasági politika megfelelő, és kiemelem ezt a szót, megfelelő finanszírozást igényel a közösségi költségvetésből. Tehát meg kell tartani a forrásokat legalább a jelenlegi források szintjén. Ez az egyik célkitűzés, amelyet a parlamentnek ki kell tűznie. És hogyha ez erős döntéseket igényel, mint ahogy Bőge kolléga is elmondta, a több éves pénzügyi terv keretében, akkor ezt meg kell tennünk, meg kell lépnünk, még akkor is, hogyha konfliktusba kerülünk más közösségi szervekkel. A Lisszaboni szerződés révén a parlament új feladatokat és hatásköröket kap, így például az együttdöntés keretében a parlament központi szerepet kap a költségvetési politikák területén, és ezen ok miatt a Költségvetési Szakbizottság már a vélemény során amelyet a saját kezdeményezésű jelentéshez fűz a kap jövőjéről, melynek jelentéstevője Elejen kolléga, kifejti majd annak szükségességét, hogy erős pénzügyi támogatásra van szükség az új kapnak, amely lehetővé teszi, hogy ezen szakpolitika az új kihívásokkal szembesüljön. Elnök, köszönöm Giovanni. Megtapsoljuk Giovannit, most pedig George Lyon kap szót néhány záró következtetés céljából. Aztán még egy döntést is hoznunk kell, tehát ne menjenek el. George, tiéd a szó. Okay, uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert későre jár az idő. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak az előadásait, mert több kérdést világosabbá tett legalábbis az én fejemben. Tehát sok kérdésről kialakult kép. Egyszer valaki azt mondta, hogy ha szeretnék vagyont egy kis vagyont szerezni, akkor azt mondja, hogy nagy vagyonnal kezdjem, és utána gazdálkodásra adjam a fejemet. Azt hiszem, hogy a ma délitáni üzenestek nagyon érdekesek voltak, különösen a vita második felében. Először is ne felejtsük el, hogy a gazdálkodókra szükségünk van, erről szól a kap. Aztán hogyha nincsen gazdálkodás, akkor közjavakra nem lesznek. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy közjavak legyenek, akkor gondoljunk a gazdálkodókra. Erre, ezt sose, sose felejtsük. Aztán az igazságoságnak részének kell lenni a megoldásoknak. Tehát a közösségnek ezzel így kell foglalkoznia. Végül pedig, meg Guinness kolléganő mondta, hogy az ég áldjon meg mindenkit. Nekünk a költségvetés tekintetében határozottan kell kiállnunk. Amikor az új pénzügyi tervről szavazunk, akkor, hogyha nem szavazott a plenáris, akkor ez nem fog megtörténni. Tehát köszönöm mindenkinek ezt, és remélem, hogy a következő hónapokban is majd folytatódik a vita. Grazie.